So, meine sehr verehrten Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy szeretettel üdvözöljem Önöket ma délután itt az Európai Parlamentben, a workshopunkon, amelyen a nemzeti parlamenteknek a képviselői vesznek részt. Az európai adásvételi joggal fogunk foglalkozni. Önök is tudják, hogy ez már egy ideje napirenden van, és itt a parlamentben kezdtük el a tanácsadóinkkal az ezzel kapcsolatos munkát, a nemzeti parlamentekben is már, illetve parlamentekkel is folyik már az ezzel kapcsolatos eszmecsere intenzíven, és a legkülönbözőbb állásfoglalások érkeztek. Az Európai Parlament szemszögéből szeretném köszönteni az Európai Bizottság alelnökét, Viviane Redinget itt a körünkben, aki a jogi területért érvény, ö, illetékes, felelős biztos is egyben. Simeon Simonidis professzort is üdvözlöm, aki a soros ciprusi elnökséget képviseli, Diana Wallis-t is üdvözlöm, aki e háznak a korábbi alelnöke, és korábban társ előadója volt eh, a közös európai adásvételi jognak, és természetesen mindenki mást, a vendégeket és a nemzeti parlamentekből érkezett kollégákat is szeretettel üdvözlöm a mai találkozónkon, és kifejezetten szeretném üdvözölni Lord bones aki a köszöntő szavak után át fogja venni az első panelnek az elnöki teendőit. Kiegészítésképpen pedig a saját szemszögömből azzal kapcsolatban, amit ma tárgyalunk, elmondanám, hogy a parlament számára ez a téma rendkívüli jelentősége bír, hosszú ideje kértük már ezt a javaslatot, és a plenáris ülésen nagyon nagy többséggel tettük ezt, és világossá vált a Wallis jelentés kapcsán, amit az elmúlt évben fogadtunk el, hogy ez a kérésünk. Éppen ezért a bizottságnak hálásak vagyunk, hogy előállt ezzel a javaslattal, és intenzív tárgyalások tárgyát képezi ez most nyilván valóan eh, a, mi vagyunk a jogalkotók, és nem hagyjuk úgy a javaslatot, ahogy az eredetileg megszületett, megpróbáljuk eh, átalakítani, és minden ezzel összefüggő témát megpróbálunk kezelni, de maga az a tény, hogy megrendezésre került ez a konferencia, ez már mutatja, hogy e ház számára mekkora jelentősége bír ez a javaslat, és összességében azt gondoljuk, hogy az egységes piacon ez egy nagyon nagy előre lépés, hogyha jól születik meg ez a termék és így akkor hozzá fog majd járulni az európai egységesülési folyamathoz is, és nyilván ezt a hatást ezt nem szabad alulbecsülni. Ezek lennének tehát a bevezető megjegyzéseim, amelyekkel élni kívántam, most pedig megadom Reding biztos asszonynak a szót, utána pedig Simeonidis professzornak. Parancsoljon, Reding asszony! Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Tulajdonképpen eh, tökéletesen igaza van, hiszen ennek a javaslatnak nagyon hosszú története van már. Tulajdonképpen évtizedekre nyúlik vissza ennek története, hiszen a legjobb szerződéses jogszakértők kezdtek el gondolkodni azon, hogy egy nap ez a téma hogyan kerülhet jogi keretek közé. Épp ezért szeretnénk megköszönni Léne úrnak, aki elnöke és társ előadója a jogi bizottságnak. És szeretnénk megköszönni Diana Wallace-nak is, hogy a parlamentben elkötelezte magát emellett a kérdés mellett, és szeretnénk Simeonidis professzornak is megköszönni azt, hogy a ciprusi soros elnökség komoly munkát végzett ezzel az anyaggal kapcsolatban. Számomra ez az anyag azt jelenti, hogy hogyan tud az igazságszolgáltatás hozzájárulni a növekedéshez. Ugyanis a közös európai adásvételi jog a különböző szerződéses jogokat összekapcsolja, a különböző tagállamok szerződéses jogait, és így csökkenti a költségeit az különböző törvények alkalmazásának. Hiszen a költségek azok aránytalanul magasak a kis KKV-k esetében, az ő esetükben ugyanis a költségeknek a hatása nagyon erős. Egységes adásvételi szerződés lesz ennek eredményeként, amelyet a fogyasztók, ha óhajtják, akkor felhasználhatják a határokon átnyúló szerződések esetére, függetlenül attól, hogy az EU-ban hol van a telephelyük, vagy ők maguk hol vannak. Ez a törvény megerősíti a fogyasztói jogokat is az, a közösségi eh, vívmányokkal szemben, és a sokféle nemzeti jogokkal szemben ez a fogyasztók érdekeit szolgálja, ugyanis jobb ajánlatokat fogadhatnak el alacsonyabb áron. Én a jog érvényesülésének a biztosa vagyok, és itt most a nemzeti parlamentek képviselőit állva szeretném világossá tenni, hogy a szubszidiaritás és arányosság elve nagyon fontosak minden területen minden olyan területen, amelyeken az Európai Bizottság javaslatokat tesz. És ez a vezér elve a közös európai adásvételi jog területének is. Ezért már kezdetektől fogva egy opcionális, tehát választható, harmonizált rendszert választottunk, és nem a hagyományos, teljesen harmonizált jogalkotási utat választottuk. Az EU törvények ennek alapján nem lépnek helyébe a nemzeti szerződéses jognak, hanem alternatív jogszabály egységet javasolnak, amely a határokon átnyúló ügyleteket könnyebbé és olcsóbbá teszi, és ezzel elősegítik azt is, hogy ezek a határokon átnyúló ügyletek megtörténjenek. Ez a javaslat célzott, csak olyan területekkel foglalkozik, ahol problémákat láttunk, és nem lép túl azon, ami szükséges ezen problémák megoldására épp ezért csak a határokon átnyúló szerződésekkel foglalkozik, és nem foglalkozik a nagy vállalkozások közötti kereskedelemre. A vállalkozások közötti kereskedelemben, épp ezért eznek egy mikro, az egyik félnek egy mikro vagy kis vállalkozásnak kell lenni, hiszen, mint mondtam, a nemzeti szerződési jog őket érinti leginkább. Az, hogy választható ez a javaslat, ez a szerződéses szabadság elvének felel meg. Azok, akik a status quo-val elégedettek, azok a nemzeti törvény alapján kereskedhesnek, hogyha ezt választják. Ugyanakkor azon kereskedők, akik előnyt látnak egy közös rendszer, szabályrendszerben, akkor azt választhatják. Tehát a szabad választások alapján dönthetnek így. Tehát a választás az egy kulcsfontosságú, hiszen senkit sem fogunk kényszeríteni arra, hogy a közös európai adásvételi jogot válassza. Azok, akik nem akarják ennek a terhét vagy a költségét, azoknak nem kell ezt választani, de azok, akik szeretnének ezzel foglalkozni, azok választhatják ezt. Tehát, hogy opcionális ez a közös európai adásvételi jog, ez a lépés egy, egy tudatos lépés volt az Európai Bizottság részéről, e, és figyelembe kell venni, hogy mennyire jó, mennyire nehéz innovációt e, létrehozni az egységes piacon, ugyanis sok akadálya van ennek. Épp ezért az Európai Parlamentben és a tanácsban a ciprusi soros elnökség vezetése alatt a, a megbeszélések a megfelelő irányba mozdultak el, a lényegi kérdéseket vizsgálják most, és a Júri Bizottság is több szemináriumot tartott a közös európai adásvételi jognak a, részleteinek az elemzésére, és várom a különböző csoportoknak a jelentését, nem csak a Juritól, hanem az IMCO bizottságtól is. Ez a következő évben fog megtörténni, hiszen meglátjuk majd, hogy hol lehetnek közös erőfeszítések, és hogy milyen irányba mozdulnak elő a javasolt változtatások. A jogorvoslati javaslatok, azok a javaslatnak egy kulcselemei, hiszen mind a politikai és gazdasági szempontból lépéseket tesznek, hiszen ezt az érdekelt felek mind említették. Az Európai Bizottság ezeket a fejezeteket elemezte először, és megértette en, ezeknek a rendelkezéseknek a gyakorlati ö, megközelítését, és a tanács ugyanazt a megközelítést alap alkalmazta. Mind két szervezet úgy szeretné, hogy a lehető legjobb egyensúlyt érjük el a vállalkozások számára a lehetőségek szempontjából és a fogyasztók számára. A jogbiztonság, hiszen mindkettőjüknek erre szüksége van, és a szükséges rugalmasság azért, hogy ez valós választás legyen, nagyon fontos. A bizottság ezt szeretné elérni, segíteni a jogalkotók mindkét ágazatának, vagy a törvényalkotás mindkét ágazatának, és segítünk a nemzeti vitákban is, és épp ezért meggyőződésem, hogy magas szintű fogyasztóvédelemre van szükség a következő tárgyalások során, és az új törvényeket vonzó megoldásként szeretnénk elsősorban a KKV-k számára biztosítani, hiszen a válság idejében a lehetőségeket biztosítani kell számukra, és meg kell nyitni a piacot, azért, hogy a belső piacot, piacot teljességében kihasználhassák, hiszen ez egy arany alkalom arra, hogy a piaci eh, korlátokat eh, megszüntessük. Köszönöm szépen, Reding biztos asszony. Most Simeon Simeonidis kapja meg a szót a soros ciprusi elnökség nevében. Remélem jól letettem ki a nevét. Parancsoljon!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 ezen tapasztalatom alapján annyit mondhatok, hogy ez a projekt alapvetően mindkét fél részéről előrelátást követel. Amikor az 1940-es években excentrikus jogász professzorok két európai származású jogász befolyására felvetette először, hogy egységes kereskedelmi törvényeket alkotnak, akkor bizony kevesen gondolták, hogy ez lehetséges, ez megvalósítható. Sokan azt gondolták, hogy ez nem is kívánatos. Általában a, a kodifikáció ellenesség volt jellemző ebben a témában. Az akkor körül 47 USA tagállam jog szabályi kerete túlságosan eltérő volt eh, ahhoz, hogy eh, federális szövetségi szinten ezt valahogy egységesíteni lehetne. Ez a lépés túlságosan valószínűtlennek tűnt, még akkor is, hogyha tökéletes törvénykönyvjavaslatot nyújtanának be, nyújtottak volna mert Mégis megtörtént kevesebb, mint két évtized alatt. Eh, egy tagállam kivételével mindegyik elfogadta ezt, az utolsó a 70-es években adta be a derekát. Ezért mindenkit arra kérek, hogy um, gondolkozunk előre, tekintsünk a jövőben, e hónapokban, években, vagy akár évtizedekben kell gondolkoznunk ez esetben. Lehet, hogy apró részletek ügyében nem értünk egyet, de a cél az kell, hogy legyen, hogy tökéletesítsük a rendszert, és a nézeteltéréseket valahogy megoldjuk. A tagállami adásvételi jogok közelítése, esetleg harmonizációja, egy nemes cél a jövőre vonatkozóan, és eh, ha ebben egyetértünk, akkor biztos, hogy megtaláljuk a legtökéletesebb összközt ennek a célnak az elérésére. A parlament, a bizottság és a tanács, hogyha így vélik, akkor pontosan ezen kell dolgozniuk. Hogyha ez jó eszköz, jogi eszköz lesz, akkor a piac elfogadja a jogászok közössége, a jogász szakma szintén, és talán egy nap ön ként elfogadják a tagállamok és átültetik a belső jogba. Ebben, ezen a ponton a jogharmonizáció valóságá válik, amelyet nem felülről lefele, erőltettek a tagállamokra, hanem amely önkéntesen a tagállamok által kerül bevezetésre. Lehet, hogy ma ez még távolinak tűnik, de ez nem ok arra, hogy elveszítsük a reményt. Ezért tehát ezen optimista, mondattal, gondolattal zárnám hozzászólásomat. Köszönöm még egyszer, elnök úr, mindenkinek a lehetőséget, és sok sikert kívánok az ír elnökségnek. Professor Simonides, next one is Diana Wallace, please. Diana Wallace következik. Köszönjük az előző előadónak. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, hogy meghívtak erre a fontos, fontos ülésre a nemzeti parlamentekkel való eszmecserére, hiszen ez nagyon fontos ahhoz, hogy a, ez a javaslat megfelelő célokat érjen el. A különböző nézetek, amelyek a lényegről beszélnek, az érdemi részéről, és nem a ha és oh, miért kérdésekről. De azért talán mégis ez utóbbikakkal kezdeném, és talán másként gondolkodom, és beszélek majd a gyakorlati kérdésekről. Számomra ez a ha és miért kérdés személyes kérdés, mert ez a javaslat a különböző formájában tulajdonképpen a parlamenti karrierem során állandóan követett engem a 12 év során. Tehát hosszú gesztációs időszakát végig kísértem. De számomra nem csak ezt jelenti, hanem visszanyúlik még az ezelőtti időkre, amikor sok éven át egy kics, fiatal gyakorló jogász voltam, ügyvéd voltam jog, Londonban. És Tulajdonképpen e, a határokon átnyúló kereskedelemmel foglalkoztam, és láttam, hogy milyen problémákat okoz a különböző férdek feleknek, hogyha Európában próbálnak kereskedelmet folytatni. Aztán képviselő lettem itt az Európai Parlamentben, és itt végre megpróbáltunk valamit tenni ezzel kapcsolatban, hogy könnyebbé tegyük, biztonságosabbá tegyük, és valóságá tegyük a belső egységes piacot a fogyasztók és a KKV-k számára. Ezt megpróbáltuk, de még szükség van egy utolsó lépésre azért, hogy a szerintünk és a bizottság szerint valóban a növekedés szolgálja ez a javaslat. Tehát mind jogászként, mind parlamenti képviselőként az a benyomásom, hogy mi megpróbálunk egy olyan dolgot létrehozni, amely nem egy összetett törvény, hanem egy megelőző törvény tehát nem a peres ügyekre vonatkozik, hanem megelőzi eh, azt, hogy a felek vagy a KKV-k, eh, a KKV-k és a nagyvállalkozások eh, ugyanolyan esélyekkel induljanak, tehát már a kezdetektől fogva megértsék a kapcsolatokat. Tehát ez az a fajta törvény, amit megpróbálunk létrehozni. Tehát egy olyan, ami megelőzi a drága peres ügyeket hanem könnyebbé teszi a féldeknek, feleknek a határokon átnyúló és jogi kultúrákon átnyúló kereskedelmet azért, hogy kihasználják az európai belső piacnak az előnyeit. Tehát ezért van rá szüksége, tehát ez nem a, a peres ügyvédeknek a játszótere, hanem a felek, feleket szolgálja. Tehát számomra úgy tűnik, hogy ennek a csomagnak része több fontos elem, amelyekre szükség van a tartalom mellett azért, hogy az egész csomag eredményes legyen. Mások azt mondhatják, hogy talán ezek az elemek még fontosabbak, mint a lényeg, hiszen beszélhetünk a kereskedelem feltételeiről, beszélhetünk a, a, a panaszrendezésről, beszélhetünk a nyelvezetről, de ezeknek mind az egész csomag részének kell lenni, azért, hogyha a megfelelő eredményeket akarjuk elérni. Az én választókerületemben a kisvállalkozásoktól azt hallottam, hogy ezt csak akkor tudjuk felhasználni, akkor lesz valóság számunkra, hogyha azon feltételek léteznek majd, amelyeket mi is felhasználhatunk. És ez elérhető legyen minden közösségi nyelven. És én úgy láttam, hogy ezt megtehetjük megtehetjük, hogyha akarjuk. Tehát valóban megkönnyíthetjük a KKV-k munkáját. Persze sok munkát jelent, sok gondoskodást jelent, ahhoz, hogy elérjük a legjobb eredményt, a legjobb terméket a belső piac működtetése szempontjából. De szerintem ez a megfelelő javaslat a megfelelő politikai pillanatban hiszen tiszteletben tartja a szubszidaritást. Ennél jobb példája nem lehetne a szubszidaritásnak, mint hogy ön és én e, felek választhatunk, a, választhatunk valami között, tehát hogy mit akarunk felhasználni. Ehhez még hozzájárul az, hogyha ez működik, akkor a gazdaságokat segítheti egy nagyon nehéz időszakban. Végül pedig e, még egy gondolat. A parlamenti képviselőként végzett munkám utolsó hónapjában társ előadóként egy kínai látogatom volt, egy kiváló jogi professzor és bíró. És hogy az közös európai szerződési jogról szeretne beszélni, és azt úgy gondoltam, hogy ha mi nem leszünk elég merészek, akkor mások fogják ezt megtenni helyettünk. Köszönöm szépen, Diana Wallis. Áttérünk az első panelünkre. Szeretném bemutatni önnek Lord Bones, aki a Lordok háza jogi és Fogyasztóvédelmi Albizottságának elnöke. És ebben a panelben Bonc úr fogja megkapni az elnöki teendőket. Meg is adom neki a szót. Very much indeed, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Röviden fogok beszélni, annak érdekében, hogy a mindenkinek maradjon ideje hozzászólni, hiszen sokan vannak a szerepelnek a hozzászólók listán, ugyanakkor megragadnám ezt az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak önnek, az ön bizottságának, hogy összehívták ezt a mai ülést, és a nemzeti parlamenti képviselőket is bevonják ebbe a fontos munkába. Ahogy az elhangzott a mai délután során, ez a javaslat, amely hosszú múltra tekint vissza, a Common Frame of Reference, tehát a közös kerettel um, kezdődött, ezzel indult. A célok um, a mögöttes célok. Nemesek támogathatóak, az egységes belső piac megerősítése és a határon átnyúló kereskedelem erősítése. Ugyanakkor innentől kezdve már eltérnek a vélemények. Az Egyesült Királyság nemében szólok, amely ebben az esetben, ez nem mindig van így, de most ebben a konkrét esetben talán tipikus lehet, vannak furcsa ellentmondások ugyanis. A kis és középvállalkozások valóban lelkesek, a többi cég jóval kevésbé lelkesedik a gondolatért. A fogyasztói érdekképviseleti szervek talán meglepő módon aggódnak a javaslat több eleme miatt. Egyes esetekben úgy vélik, hogy a fogyasztóvédelem alacsonyabb szinten valósulna meg, a jogbizonytalanságról is beszélnek, illetve hogy hiányoznak egyes elemek, összetevők. Azt is sugalták többen, hogy az Európai Bizottság motivációja Világos ugyanakkor nincs arra bizonyíték, hogy a kívánt célt ezzel a jogi eszközzel el lehet érni, mi szerint az európai fogyasztók több árut, cikket, árucikket vásárolnak majd határokon túlról. Lehet, hogy a fogyasztójogokra vonatkozó irányelv teljes végrehajtását meg kellene válni, mielőtt tovább lépünk egy ilyen új javaslattal. Elhangzott már, hogy vannak fenntartások a jogi alappal kapcsolatban, és ezek nem elhanyagolandó kérdések, ezeket a, alaposan végig kell rágni, hogy lássuk, meglássuk, hogy hogyan lehet objektíven, építőjeleggel továbbvinni ezt a javaslatot jelenlegi formájában. Ezért nagy örömömre mutatom be az első hozzászólót, Sir John Thomas-t, a királynői felépíték kollégium elnökét, az Európai az Egyesült Királyság Felbíteli Bíróságának volt elnök az Európai Jogi Intézet közös európai adásvételi joggal foglalkozó munkacsoportjának elnökét. Sir John? Elnök úr! Az Európai Jogi Intézet nevében köszönöm a meghívást. Az Európai Adásvételi Joggal foglalkozó munkacsoport elnökeként kaptam meghívást jogászok, bírák, gyakorló jogászok, bírák, elméleti szakemberek mind-mind dolgoznak a munkacsoportunkban. Nem politikai döntésről van szó, a politikai döntést meghoztuk már korábban. Mi azt vizsgáltuk, hogy hogyan lehet javítani ezt a jogi eszközt. El, meg, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez egy jó jogi eszköz legyen, hiszen versenyben áll majd a piaci és tagállami szabályokkal. Ezért tehát próbáltuk pontosítani, koherensebbé tenni, és jogbiztonságot az alkalmazás értelmezés során biztosítani. Egy 300 oldalas jelentést készítettünk, nekem kevesebb mint 10 percem van arra, hogy ezt összefoglaljam. Így azt gondoltam, hogy talán tíz pontot vennék sorra, viszonylag gyorsan, és ezzel illusztrálnám, hogy mire gondolunk. Az első javaslatunk az, hogy technikai alapon az egész eszköz egyszerűsíteni lehetne. Például a definíciókat lehetne összeszedettebbé tenni, a szerződése formátumán valamit igazítani, a terminológiát kigyomlálni, ez is nagyon fontos ahhoz, hogy valóban vonzó legyen ez a jogi eszköz. Úgy véljük, hogy a eszköz hatáját is lehetne egyszerűsíteni, például szerintünk alkalmazandó kellene, hogy legyen a vegyes célú szerződésekre, illetve olyan szerződésekre, amelyek nem csak adásvételi elemekből állnak. A modern mai élet és jog gyakorlata ban a az árucikkek adásvétele és az azt kiegészítő szolgáltatások nem különülnek el élesen. A mai világunk a digitális tartalom világában úgy tűnik számunkra, hogy a jogi eszközt úgy terjesztették ki erre a területre, hogy nem figyeltek oda a részletekre. Például a kötelezettséget vállal az eladó arra, hogy az adott terméket, az adott áruciket mindenképpen kézbesíti. Azt hiszem, hogy a digitális világban ez teljesen megvalósíthatatlan sok esetben. A kiegészítő intézkedések kell, hogy ezt a célt szolgálják. Professzor, tanult professzor kollégám majd nyilván beszél erről. Ugyanakkor a kommentárban egyesek szerint jobban ki lehetne fejteni ennek a célját, mások másképp gondolják, de én a Wallace által elmondottakra utalva ez nem szabad, hogy csak a jogászok zsebét tömjük meg ezzel, hogy még több perből gazdagodhassanak meg. Persze újabb perek elkerülhetetlenek, ugyanakkor egy tanácsadó testülettel, más nemzetközi bevált gyakorlatokkal, egy adatbázissal, illetve az vitarendezési mechanizmusok bevezetésével sokat segíthetünk. Ez lett volna a négy általános megjegyzésem. Az ötödik, a következő. A fogyasztó szemszögéből tekintve a kérdést úgy véljük, hogy az opt-in mechanizmusa, és szerintem sokan osztják ezt a véleményt, túlságosan bonyolult. Ezt lehetne jócskán egyszerűsíteni. Például azt javasoltuk, hogyha a fogyasztókat szeretnénk arra rávenni, hogy használják ki ezt a jogi keretet, akkor inkább egy honlapot biztosítsunk, ne a tájékoztatási rendelkezést. Hatodik megjegyzésem, úgy véljük, hogy minden szerződés előtti tárgyalásra alkalmazandónak hatályosnak kellene lennie a jelenlegi tervezet, visszamenőlegesen akkor hatályos, hogyha az adott rendszeren belül kerül sor az adásvétel megkötésére. Ez lehetőséget ad arra, hogy nem kerül sor adásvételre, és így meg kell bizonyosodni arról, hogy a, az adott információ a nemzeti jognak is megfelel. Szerintünk két jogi rendszer alkalmazását elvárni az eladótól egész egyszerűen nem célra vezető. Hetedik megjegyzés, alkalmazni kell, eh, módosítani kell, hogy a modern digitális világ igényeihez jobban illeszkedjen. Például a szabadalmi védelem tekintetében, hogyha valaki az interneten vásárol, akkor gyakorlatban szeretnéd tudni, hogy megfelelő védelmet élvez mi van akkor, hogyha nem kapja meg az adott árucikket. Ezért erre vonatkozó mechanizmusra is javaslatot tettünk. Ugyanakkor a fogyasztói jogokat a jogbiztonsággal valahogy össze kell egyeztetni. Például sok eset fordulhat elő, amikor a bíróság ítéletét befolyásolhatja, hogy mi a tisztességes kereskedelmi eljárás és mi a hiszemű eljárás. Úgy véljük, hogy ilyen sok jogi hagyományjal és rendszerrel szembesülve a lehető legtöbb bizonytalanságot ki kell iktatni a rendszerből. Kilencedik megjegyzésem. A cégek közötti szerződések kapcsán a szövegen lehetne e, javítani a részleges e, választás tekintetében, tehát világossá kell tenni, hogyha egy vállalat ezt a rendszert választja, akkor a kötelezett, a szabály kötelező alkalmazás alól nem bújhat ki. Végezetül tizedik megjegyzésem, mielőtt rátérek az záró következtetéseimre, a jó hiszeműség fogalmát a common, e, a, a különböző európai jogrendekben másképp és másképp értelmezik a jóhiszeműség fogalmának meg kell jelennie, de ennek alkalmazását korlátozni kell annak érdekében, hogy ezt ne lehessen túlzásba vinni. Ezért egyik javaslatunk az, hogy jogorvoslat, kártérítési jogorvoslatot a jóhiszeműség megsértés esetére ne terjesszük ki. Megpróbáltam tehát 10 pontban összefoglalni a rendelkezésemre álló rövid idő alatt, hogy min lehetne javítani, ezek a legfontosabb elemek. Mi kívánunk segíteni az önök szakbizottságának, a bizottságnak és a tanácsnak ebben a jogalkotási folyamatban, hiszen ezek alapvetően technikai, szakmai jellegű megjegyzések. Egy alternatív eh, javaslatcsomagot is összeállítottunk, mert úgy véltük, hogy eh, a javaslatok konkrét megfogalmazásban öltenek csak testet, nem alternatív jogszabálytervezetnek szántuk ezt. Azt próbáljuk csak ezzel illusztrálni, hogy a mi konkrét javaslatunk működőképes lenne a gyakorlatban. Ezt az nemzeti parlamentek az önök kezébe adjuk, vizsgálják meg, kérjük ezt figyelemmel, részletesen, építő jellegű kritikával kívántunk mindösszesen élni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, John. A következő előadó Verika Trustennyák lett volna, de e, a, a bíróságtól, az Európai Bíróságtól, de nagyon sok sürgős ügy miatt nem tudott eljönni e, Luxemburgból. Épp ezért a következő e, előadók lesznek a közös Európa adásvetel jog és a Róma egy rendelettel kapcsolatban, de mielőtt ők kapnak szót, szeretném emlékeztetni a résztvevőket, hogyha szeretnének hozzászólni, akkor töltsék ki ezt az űrlapot azért, hogy mi tudjuk, hogy hányan szeretnének hozzászólni az ülés végén. Most akkor Hans Schulte 02 eh, az Oznabrücki Egyetemtől szeretném felkészülni az előadása megtartására. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a meghívást. A feladatom az, hogy a fogyasztóvédelemről beszéljek, és a közös európai adásvételi jogról, és ahogy Sir Thomas eh, jogosan mondta, ennek a jelenlegi rendszerrel kell eh, versenyeznie. Épp ezért szeretnék először a jelenlegi rendszerről beszélni, Elsősorban a fogyasztókat próbáljuk az EU-ban szolgálni. Hogyha megkérdezzük azt, hogy milyen törvényt kell alkalmazni, akkor négy lehetség is van. Tehát ez lehet a fogyasztójoga, a kereskedőjoga, a kereskedő és egy kedvezőbb rendelkezések választása, vagy pedig valami fajta másik jog. Hát ez nem azért mégsem egy lottó, ahol az eredmény attól függ, hogy milyen tevékenységek folynak, és hogy hol van a fogyasztó, hanem a harmadik, legvalószínűbb eredmény a leg valószínűbb, amely gyakran fordul elő a jelenlegi e-, esetben, de a fogyasztónak joga van a saját jogának azon rendelkezéseit felhasználni, amely számára kedvezőbb. Ez ugyanakkor senkinek számára sem könnyű, ennek az alkalmazása, és ha egy vállalat a jelenlegi rendszer szerint decentralizálhat, tehát akkor mindegyik országban, tagállamban egy leányvállalatot választ, és akkor nyilvánvalóan a fogyasztójoga alkalmazandó, ez eléggé összetett. Aztán van egy másik stratégia, amikor egyrészt, hogy nem választják meg a jót, hanem, jogot, hanem mindig a fogyasztójoga alkalmazandó, vagy pedig, hogyha a fogyasztó a saját jogát akarja alkalmazni, akkor a két jogot is lehet kombinálni. Nos, a közös európai adásvételi jog egy harmadik lehetőséget biztosít, egy harmadik csatornát, egy a harmadik marketing csatornát a hagyományos két csatorna mellett, hiszen ez egy centralizált, ez is egy centralizált csatorna lenne, de a vállalkozást a szezolt, amely a közös európai adásvétel jó, és a kereskedőnek a jogát választhatja az alkalmazandó joghoz, és ez azt jelenti, hogy sokkal könnyebbé válik a kereskedő számára, hogy melyek az alkalmazandó szabályok, vagy a CESL-nek a szabályai, vagy pedig a kereskedő joga. Vagy ö, ö, hiszen hogyha más, akkor másként járnak a dolgok. Nos, akkor nézzük a mellette és ellene szóló eh, er-, érveket. A jelenlegi jog szerint a fogyasztó biztos lehet abban, hogy az ő joga alkalmazandó, vagy pedig a saját jogának a védő rendelkezéseit választhatja. Ez azt jelenti, hogy ne, nem vesztik el annak az országnak a védelmét, ahol laknak. Ugyanakkor nem lehetnek biztosak abban, hogyha külföldön választanak egy kereskedőt, akkor most a kereskedő joga alkalmazandó ez. E. És mivel bizonyos esetekben hogyha nem magas szintű ez a védelem, és hogyha külföldre, külföldön szeretne vásárolni, akkor nem tudja, hogy jobb helyzetben lesz-e van nem, még akkor is, hogyha abban az országban lehet, hogy jobb fogyasztóvédelmi szabály, de hát nem tudja előre megmondani, hogy mi alkalmazandó rá. A kereskedő szempontjából megint csak vannak ellene és mellette szóló érvek. A mellette szóló érvek, és pedig, hogyha a kereskedő, aki egy alacsonyabb védelmi szintű országban kereskedik, azoknak nem kell felajánlani a saját joguknak a jobb védelmét. Ugyanakkor a kereskedők a saját jogukat alkalmazhatóvá kell tennie a jogválasztás szempontjából. És valószínű, hogy a belső piac számára ez problémát fog okozni. A szezon alapján és feltételezzük, hogy javult a, helyez, ahogy, a helyzet, ahogy Sir Thomas is mondta, akkor az a mögöttes gondolat, hogy a, a fogyasztók minden esetben nagy, magas szintű védelmet is élveznek, és ez a lottó véletlenszerűség az nem játszik szerepet, hanem ez garantálja az EU, és legalábbis az összessége ezeknek magasabb szintű, mint a Róma egy alatti védelem és a fogyasztók, ahol egy olyan országban, ahol alacsonyabb a fogyasztó védelem, mint a saját országokban, azok magasabb védelemben részesülnek egy másik országban és ott csak a, vagy a szerző, vagy pedig a kereskedő joga alkalmazható. Ugyanakkor vannak hátránya is ennek, bizonyos esetekben a szerzőnek egyes szabályai kevésbé kedvezőek lehetnek a fogyasztó számára, mint a saját országokban. Ennek van sok példája, és és Beár Tuse professzor ezzel kapcsolatban majd szólni fog. És aztán nyilvánvalóan egy átmeneti időszakban van bizonyos bizonytalanság a kereskedő számára a kereskedő számára ugyanakkor sokkal jobbnak kell lenni a helyzetnek, hiszen e, egységesen tudják a vállalkozásokat megszervezni minden EU tagállammal, és nem kell a nemzeti fogyasztói szabályok sokféleségével törődni, és magas szintű e, fogyasztóvédelmet biztosít, e, biztosít az EU, amely egy további marketing érvet is jelenthet. És ez költségeket is megtakarít, és a sokfajta nemzeti fogyasztói jogot nem kell figyelembe venni, ezért lesz kevesebb a, köz, a költségei, és ez új forgalmazási csatornákat is biztosít, és magas szintű fogyasztóvédelmet. Nyilvánvalóan a kereskedő is választhat, hogy a hagyományos rendszert választja, vagy pedig a sokfajta nemzeti fogyasztóvédelmi szabályokat, vagy pedig a szezolt akarják választani azért, hogy versenyképesek legyenek az európai vállalkozási színpadon. A fogyasztóvédelem szintjeivel kapcsolatban csak annyit szeretnék ben, eh, hogy a visszafizetés, tehát a pénz visszafizetésének a garanciája eh, lehet, hogy egyelőre nem eh, felel meg, és hogy tényleg jól működjön ez a törvény, külön, különösen az elektronikus kereskedelemben, ennek az előnyei megtalálhatók az én hosszabb tanulmányomban. Aztán az elévülési időszakokról is szó van, és láthatjuk, hogy a választható, tehát hogy valaki melyik rendszert választja, akkor az mennyire kedvező számára. Nos, hogy elérjük a célokat, akkor ez a perspektíva eléggé vonzó, hiszen az EU garantálja a kiválóságot a fogyasztóvédelemben, és ez Európa számára előnyös lesz a fogyasztók, mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára. Köszönöm. Martin Behar Tussé asszonyjal folytatjuk. Köszönöm, Sir John. Ahhoz, hogy a közös európai adásvételi jog rendszere sikeres legyen, és hogy illeszkedjen a Roma 1-es rendelethez, ez világosnak kell lennie. CESL-t, tehát ezt az adásvételi jogot, egy 28. rendszerként is, egységes rendszerként, vagy a tagállami jog második rendszereként is elképzelhetjük. Először lehet tehát egy olyan megfogalmazás, a jelenleg megfogalmazás a Róma egyes rendeletet határon átnyúló módon alkalmazna. Tehát egy második rendszerként, arzamos rendszerként értelmezik sokan. Vannak, akik azt mondják, hogy nemzeti jogot nem hozhat létre az európai jogszabályalkotás rendszerem. Másukban felmerül az, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha belső jogként értelmezzük a ces et amelyet az irányelveknek kell megfeleltetni. Legjobb esetben is el kell ismerni hogy hibrid természetű az európai adásvételi jog, maga a, a hordozója, a rendelet, tehát a tartalom hordozója egy másodlagos európai jogszabály, Eh, autonóm európai eh, értelmezés és a bíróság eh, alá tartozik, de a tartalom maga az tulajdonképpen a belső jog egy második rendszere, tehát nem védheti kevésbé a fogyasztókat, mint az európai irányelvek. A Róma 1-es rendelet alkalmazásának felel meg. Az Európai Bizottság következtetése szerint az, hogy a CS egy második rendszer, illeszkednie kell ennek a Róma 1-eshez. Nem az a hatályos jogot választjuk a CSL-lel, két szakasza vannak. A hatályos jog egyrészt a hatályos tagállamjogot választhatjuk, másrészt a CES-et. De előfordulhat az, hogy CES-et úgy e, választjuk ki, hogy a hatályos jogot explicite e, nem választjuk ki, hanem implicit e, módon e, választjuk egy tagállam jogát. With the CISL, there will be no disparities between the... CSL-lel e nem lesznek már különbségek ezen a területen a tagállami jogszabályok között, tehát a Róma 1-es rendelet 6-os cikkének 2-es bekezdése, amely a tagállami fogyasztóvédelmi védelem szintjei közötti eltérésről beszél, itt nem releváns, hiszen az első tagállami rendszernek itt kötelező hatája van, ugyanakkor valóban sajnálatos, hogy csak az indoklásban, illetve a preambulum bekezdésekben szerepel ez a fontos tény. Jobb lenne, hogyha mag, a valamelyik érdemi cikkben, a főszövegben szerepelne. Talán a 11-es cikk lenne erre a legjobb hely, amelynek jelenlegi megfogalmazását itt olvashatják. Ehhez hozzá lehetne a végére mindjeszteni a pirossal írt szavakat, így világosabb lenne a szöveg. Az egyetlen kötelező rendelkezése ennek a jogszabály tervezetnek a Róma 1 rendelet hatája tulajdonképpen, hiszen úgy tűnik, hogy a, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a 27-es preambulum bekezdésének mond, az a törvény eh, telenséget, a jogszabályszerűtlenséget kiveszi a CESL hatája alól. Ez a eh, kivétel túlságosan általánosan került megfogalmazásra, és ez lehetővé teszi például a francia jogban minden, ami ellen megy a kötelező törvényi rendelkezéseknek, az törvényellenes. Így tehát fennáll a veszélye, hogy a CSL e hatája alól kiesik, és így akkor is, hogyha CLS-et választják a szerződő felek, akkor sem hatályos. Így tehát az érvénytelenség fogalmát precízebben kell megfogalmazni, hogy a törvénytelen fogalmával így ne kerüljön átfedésbe. A második rendszer kötelező szabályai védik a fogyasztókat, ez nagyon magas szintű védelmet garantál, most nincs időm részletekbe menni, de a dokumentumunkban, elemzésünkben találhatnak olyan táblázatot, ami a nemzeti jogszabályokat, illetve a cs et új európai keretet összehasonlítják, és láthatják, hogy az új európai keret nagyobb, gyakran nagyobb fokú védelmet garantál, mint a tagállami jog. Köszönöm. Very much indeed, Köszönjük. Professzor asszony, elfelejtettem mondani, hogy a Párizsi Egyetem professzora, sajnálom, következő hozzászólónk a kísérő intézkedések kapcsolatban, az európai szerződés mintákat beleértve. Dirk Staudenmayer professzor következik, az Európai Bizottság jogérvényesülés főgazgatásának illetékes osztályvezetője. Parancsoljam! Um, basically... Köszönöm, elnök úr! Amikor az Európai Bizottság Eh, az új eh, jogszabályi keretre javaslatot tett, akkor benyújtott egy közleményt is, nyilván hozott egy közleményt is, amely a politikai kontextus és a célkitűzések mellett a kísérő intézkedéseket is felvázolta. Ezen kísérő intézkedések célja az volt, hogy ez a javaslat még felhasználóbarátabb legyen, a gyakorlatban még hasznosabbá váljon. Jó néhány ilyen kísérőintézkedésről kell beszélnünk. Az első, amely konkrétan megjelenik a mai napirendünkben is, ez az európai szerződés mintákra vonatkozó intézkedés csomag. Nagyon jó, hogy itt van Diana Wallace körünkben, hiszen az ő kezdeményezésére kerültek be az Európai Parlament állásfoglalásába, amely az Európai Bizottság zöldkönyvére vonatkozott. Mi a CES, e, tehát az új európai jogi keret célja. A célja az, hogy az üzletember eladhassa a termékét minden, bármelyik más 26 tagállamban egy közös számítástechnikai platform és jogi keretrendszer alapján. A kísérő intézkedések célja um, az ebben az esetben, hogy az európai szerződés mintákat bevezesse. Ideális helyzetben tehát Egyszerűen ki kell tölteni a hiányzó részeket, a termék nevét, a szerződő feleket, az árat és esetleg a kézbesítés helyét és idejét. Ez a szerződés minta bármikor használható egy áru forgalmazására. Alapvetően a célja ezeknek az európai szerződés mintáknak az, hogy a részleteket kelljen csak kitölteni a szerződésben, minden más egy standard rendelkezés legyen. Hozok egy példát. Egy szerződésben a, a vásárló ki kötheti, hogy a leszállított termék valóban mindenben megfelel a várakozásoknak, vagy esetleg hibás. 14 napos elévülési időszak van erre, ez a jogbiztonságot garantálja. Az európai szerződés mintában a felelők számára lehetővé tesszük, hogy milyen rövid lehet ez az időszak. Mondhatják, hogy két nap, vagy három nap, vagy négy nap. Attól függően, hogy az adott adásvétel, az adott áru mit követel meg. Tehát a cél az, hogy az alapszabályokat az adott adásvételhez, eh, adásvételi szerződéshez igazítsuk. Ezeket a szerződés mintákat nem az Európai Bizottság önállóan készíteni el, természetesen az érintettek bevételével, sőt, idős esetben az érintettek, hiszen ők ismerik az ágazatot, ők ismerik a szektort, mi csak összefogjuk eh, ezt az egész folyamatot, mi csak koordinálunk. Ez lehet az első. A második, amelyet már hallottunk ma, a 14-es cikkben szereplő javaslat, mi szerint egy adatbázis jönne létre, amely szerint, amelybe minden, amely szerint minden tagállam közli az Európai Bizottsággal, hogy a tagállami bíróságok milyen döntéseket, határozatokat hoztak ezen jogszabályok alkalmazása során. Nápolytól Turkuig ugyanúgy alkalmaznák az elsőfokú bíróságok ezeket a szabályokat. Mondhatja az, e, mondjuk a, a turkó bíró, hogy hasonló döntést ugyanezen témában hozott-e már kollégám egy másik tagállamban. Az adatbázisban pedig ezek a jogerős bírósági ítéletek mind szerepelnének, összefoglalóval, lefordítva, és a nápoi kollégájának az esetét, jogesetét megtalálhatná, és azt mutattam, hm, milyen érdekes ezt a rendelkezést, egy a miénkhez hasonló esetben nagyon hasonló, így döntött, és nekem ez logikusnak tűnik, akkor én is ilyen döntést fogok hozni. Ez de facto konvergenciát eredményezne a tagállami bíróságok jogalkalmazása során. Ez az adatbázis nem csak a nemzeti bíróságok számára lenne nyilvános, hanem minden szerződő fél számára is. Hogy a közös európai adásvétel jogot alkalmazó szerződő felek számára teljesen átlátható legyen a tagállami bíróságok joggyakarlata ezen jogszabályra vonatkozóan. Ez a második kísérő intézkedés. A harmadik, amelyről mindenképpen szerettem volna beszélni, és amelyről már, amely már említésre került, ez pedig eh, arra vonatkozik, eh, a megvalósíthatósági tanulmány eh, elvégezte egy szakértői csoport. Az jogalkotókat, az európai jogalkotókat is kíván, segíteni kívánjuk a jövőben, de elsősorban a felhasználókat hiszen a szerződő feleknek kell alkalmazniuk első körben az adásvételi jog szabályait. Itt tehát cikkenként elmagyaráz Nánk, hogy mire gondolt a jogszabályalkotó, ez a rendelkezés miért szerepel ebben a jogszabályban. És példákat hozna arra, hogy hogyan működnek a gyakorlatban ezek a rendelkezések, itt a szerződő felek, amikor meg elolvassák a jogszabályt, akkor egy magyarázatot is találnak mellette. Ezzel maga a jogszabály felhasználó barátabb lenne a gyakorlatban. Ez volt a harmadik kísérő intézkedés, a negyedik, amelyre az Európai Bizottság már a folyamat legelején javaslatot tett, a javaslat benyújtását követő első hónapban, az alternatív vitarendezési mechanizmusok, illetve az online vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó irányelv javaslat is megszületett egy hónappal a az európai adásvételi, közös adásvételi jogra vonatkozó javaslatot követően. Nem véletlen ez, hiszen az alternatív vitarendezés, a mediáció pontosan az ilyen jogszabályok megvalósulását segít a gyakorlatban. Prioritásként eh, ismertük ezt a területet, hogyha eh, hatékonyan sikerül átültetni a gyakorlatba ezeket a jogszabályokat, akkor a fogyasztók és a kereskedők számára is eh, lehetővé válik, hogy amikor határon átnyúló jogvitába kerülnek, akkor nem feltétlenül kell egyből bírósághoz fordulniuk ADR vagy ODR mechanizmusokat, tehát alternatív vagy online vita rendezési mechanizmusokat alkalmazhatnak. Az utolsó kísérő intézkedés, amelyre javaslatot tettünk, ez pedig a képzés területére vonatkozik. Nagyon mm, érdekes ez, mert Berlinger professzor úr, aki ennek az egész dossziénak az egyik kiemelkedő szakembere és kezdeményezője, említette, hogy a, a gyakorló jogászokat illetve a KKV tanácsadókat és a fogyasztókat is bizony tájékoztatni kell ez ügyben. A közös európai adásvételi jog rendszere egy kiváló alkalom lehet arra, hogy a gyakorló jogászokat tovább képezzük ez ügyben. Az Európai Bizottság is támogatja ezt a kezdeményezést, hogy tudják, hogy hogyan kell eljárni ők ez ügyben. Mindezen kísérő intézkedések, hölgyeim és uraim, azt a célt szolgálják, hogy de egész egyszerűen legyen egy jogszabály, amely alapján exportálhatja egyik tagállamból a másikba a termékét egy cég, hanem azt kívánjuk biztosítani, hogy ez a jogszabály gyakorlatban is könnyen használható, alkalmazható, megvalósítható legyen. Köszönöm. Thank you. Nagyon szépen köszönöm. Staudenmayer professzornak az előadását. Nagyon érdekes, gondolatébresztő előadásokat hallottunk. A főtanácsnok a saját előadását elküldte önöknek, még akkor is, hogyha nem tud személyesen eljönni ma délután. Most akkor a szakbizottság tagjai és a nemzeti parlamentek képviselői tehetnek fel kérdéseket, vagy tehetnek hozzászólásokat. Én egyetlen hozzászólási kérelmet kaptam, de akik nem nyújtottak be írásban ilyen kérelmet, azok felnyújthatják a kérüket, kezüket. Tehát egyetlen e, hozzászóló az Egyesült Királyságból Szörönbít. Elnök úr, kiváló e, előadásokat hallottunk, és lehet, hogy nem nagyon üdvözlik azt a hírt, hogy a nemzeti parlamentek szempontjából még nem tudunk ilyen lelkesedést mutatni egy olyan projekttel szemben, amely ilyen előnyöket mutathat, vagy pedig egy olyan konzultációs folyamatot indíthat, amelyet a brit kormány indított el, és amelynek negatív volt a reakciója Az egységes piacnak a célkitűzése és a KKV-knek a határokon útnyoló kereskedelmének a megkönnyítése közös célkitűzés, hiszen nagyon sok akadálya van a határokon átnyúló kereskedelemnek adó vagy más akadályai. Tehát az egységes európai alternatíva a nemzeti jogszabályokkal szemben jó lenne, de amikor a konzultációnak a válaszait megnéztem, a fogyasztóvédelmi szervek vagy jogi testületek véleményét, az úgy látták, hogy ez egy nagyon költséges folyamat, amelyet nem sokan használnának föl. Nyilvánvalóan ez nem a fogyasztó választása, hanem a vállalkozásoké. Tehát óvatosságra kell inteni a folyamat jelenlegi szakaszában és elmondani, hogy az Egyesült Királyság kormánya felszólalt, és pedig, hogy a harmonizációra szükség lenne a, a belföldi szabályozás harmonizációjára ebben az esetben. Nagyon szépen köszönjük. Ki más szeretne még hozzá szólni? és kérem, ha hozzászólnak, akkor mutatkozzanak be, tehát a nevüket, eh, az országukat, és hogy milyen testületet képviselnek, azt is mondják el, mert én ezt nem tudhatom. Nem látom senkinek sem a kezét. I think we have all been uh, bowled over by the Azt hiszem, hogy az előadások azok mindenki számára olyan meggyőzőek voltak, hogy nem tudnak hozzászólni. Elnök, a, akkor talán hallgassuk meg a második szekciót is, és hallgassuk meg az előadókat ebben, és akkor lehet, hogy szélesebb körű vitát, folyt, eszmecserét folytathatnánk. Elnök úr, mivel hogy ön ennek a szakbizottságnak az elnöke, az ön részéről ez nagyon kiváló javaslat. Én még úgysem akarnám összefoglalni a kiváló előadósoknak a véleményét, úgyhogy akkor átadom most a szekció elnöklését Patrick Sandsburg professzornak a német Bundestagból, aki a második szekciót fogja moderálni. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy részt vegyek ebben az ülésben, hiszen nagyra értékeltem ezt. Én is szeretném megköszönni önnek, hogy elnökölt az első szekcióban, és most pedig akkor Patrick Sensburgnak adom át a szót. Tisztelt elnök úr, szeretnék köszönetet mondani, hogy a második szekcióra is ilyen hamar sort keríthetünk. Úgy gondolom, hogy a kérdésekre még egy kicsit várnunk kell, mert még nem alakult ki a konszenzusnak a kellő jele itt a teremben. Amúgy pedig úgy gondolom, hogy az információ csere, az eszmecsere a második szekció esetében mindenképpen élénk vitához fog vezetni, hiszen a második szekció egy bizonyos fajta érdeklődésre számít, és betekintést fog engedni úgy jogi szempontból, mint a gyakorlat oldaláról eh, ebbe a kérdésbe. És mivel ezt a kritikus megközelítésmódot választottam, mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a német Bundestag nevében nem fogunk szubszidiaritási panasszal élni. Mi nagyon örülünk a bizottságnak és a jogi szakbizottságnak eh, a kezdeményezésért, és úgy gondoljuk, hogy ezen a fórumon egy nagy utat fogunk tudni megtenni ezen a területen. A jogi szakbizottságnak köszönetet szeretnék mondani azért az intenzív párbeszéddel, amit a nemzeti parlamentekkel folytatott, és azért, hogy itt ma lehetőség nyílik erről a témáról beszélni. Az első hozzászólónk Fogenauer professzor, aki az Oxfordi Egyetemnek a professzora. Engedje meg, hogy megadjam önnek a szót a hozzászólásához. Mr. Chairman. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak ide. Én a Szeszolnek a tervezéséről beszélök, arról az időszakról, amely a szerkesztéséről szólt, a szerkesztés nyelvezeti stílusáról. Ez nem volt eléggé világos. A tíz percben igazából csak a jegyzeteimet összefoglalhatom ugyanakkor nem tudok túl sok biztos, bizonyítékot felhozni, de azért a jegyzeteimben meg elegendő példát találnak majd rá, és csatlakozom Sir Johnhoz az előadásomban. Bevezetőként tudjuk, hogy a SESZ az egy választható eszköz, és a kiinduló pontja a nemzeti szerződéses jognak egészen más, hiszen a lehetséges felhasználókat védenie kell, és azért, hogy tényleg azt válasszák a különböző felek. És hogyha ezt a döntést hozzák a felek, akkor nyilvánvalóan a megfogalmazásnak a minősége is befolyásolja őket, és ez nagyon fontos lesz abban, hogy ez most választásra, vagy pedig eligenítésre szolgál. Tehát a meglévő modellekhez képest sokkal jobbnak kell lenni az újnak, azért, hogy valóban ezt válasszák a felek, hiszen az igazi világban a jogválasztás oka nem inkább a, a minőség, hanem az, hogy mennyire ismerik ezt az eszközt. És az emberek inkább tehetetlenségből vagy fáradtságból nem választják a jobb eszközt. Tehát nyilvánvalóan a lehetséges feleket elidegeníti, hogyha nem tűnik az felhasználók számára ismertnek az új eszköz. A bizottság és a közös referencia keretnek a megtervezői beszéltek arról, hogy felhasználó barát eszközre van szükség. Tehát a, a legfontosabb referenciaérték a, a felhasználó barát. Nos, ez mit jelent? A bizottság számáról, ez az, részéről ez azt jelenti, hogy egyszerű, világos nyelvezet legyen, azért, hogy mind a fogyasztók, mind a vállalkozások megértsék ezeket, anélkül, hogy jogtanácsot kellene ö, igénybe venniük. Nos, elsősorban a hiányosságokra és a javítás céljából teszek néhány javaslatot, tehát a hiányosságra mutatok rá, és javaslatokat teszek azon feltételezésből indulok ki, hogy a politikai, szakpolitikai döntések ebben a javaslatban jogosak. Ezt a feltételezést én üdvözlöm, és a tudósok és a tisztviselők nyilvánvalóan azért tették ezt, mert látták, hogy a korábbi javaslatok azok hibásak voltak azok, akik a hollywoodi mozikat, eh, eh, eh, filmeket szeretik, azok ismerik bizonyára a jó, a rossz és a csúnya című filmet. Most beszéljünk akkor a jóról. Tehát ez azt jelenti, hogy az értékelése ennek a javaslatnak az, hogy ez általában elfogadható nyelven legyen, megfelelően részletes legyen, ne legyen túl általános vagy elvont a részletek szintjén, és relatíve jó kompromisszumot jelentsen a hagyományos tervezési stílusok, és a, vagy megfogalmazási stílusok, és a nyelvezet között, a szárazföld Európa és Anglia között. Ugyanakkor a megfogalmazásának sok rugalmasságot kell biztosítani a konzultációt, és azért, hogy a jövőbeli forgatókönyvekhez is igazítani lehessen ezt a javaslatot. Na most akkor a rossz részét nézzük, vannak strukturális problémák, amelyek a, a szerkesztési problémákkal kapcsolatosak, nem a lényegi kérdésekkel. A legfontosabb ezek közül az, hogy nagyon sokszor eh, homályos és kétértelmű fogalmakat használ, használnak. Például a hármas cikk arról szól, hogy a felek együttműködjenek, eh, amennyire az elvárható tőlük. Na hát ez tulajdonképpen eh, nagyon homályos kötelezettséget ró rájuk, és ennek eredményeként a felek legalábbis mielőtt az ítélkezési gyakorlat a, nap, a és a turkui bíráknak az ítéletei biztosítaná a jogbiztonságot, hiszen addig a falek nem tudják, hogy hol állnak. Nyilvánvalóan ez a, azzal kapcsolatos, hogyha nagy rugalmasságot szeretnénk, akkor nyilván a jogbiztonság sérül. Lehet, hogy a nemzeti jogi rendszerben ezt el tudják fogadni, de sokkal nehezebb egy multinacionális, többnyelvű Európában, európai jogban. Tehát a probléma sokkal súlyosabb, mint a belső hazai jogban és a bizonytalanság az megint csak eltántorítja a feleket attól, hogy ezt válasszák. És tulajdonképpen ez e, a peres ügyeknek a számának a növekedését e, fogja magával hozni, nem pedig megelőző szerződéses jogot e, biztosít, tehát hogy ez ne legyen a, a peres ügyek képviselőinek a játszótere. A kísérő intézkedések ellenére a különböző tagországokban eltérő eh, esetjogokat, tehát ítélkezés gyakorlatot találunk. A második kérdés a eh, jogi terminológia használata. Mint mondtuk, a bizottság az egy felhasználó barát eszközt akarta, eh, akart létrehozni, hogy az ügyvédek vagy jogászok segítsége nélkül is megértsük ezt, hiszen nagyon szeretnénk egy olyan világot, ahol nincsenek jogászok. Nos, ezt valamennyire sikerült elérni, de nem mindenütt. Tehát, hogyha az anticipated non-performance, mint a várható nem teljesítését, vagy feltételezett stipulated performance, vagy non-performance eh, kifejezéseket látjuk, akkor nem tudom, hogy Diana Wallis eh, választókerületében könnyen megértik -e ezt a választók. Eh, Nyilvánvalóan ez elkerülhetetlen, de azért nyíltan és világosan kell ezekről a kérdésekről beszélni. A másik elkerülhetetlen probléma az, hogy van olyan nemzeti jogi terminológia, amely a nemzeti felhasználó számára el, első, első ránézésre ismerősnek tűnik, de szükség lenne egy rendszer semleges terminológiára. De hogyha angol kifejezéseket használunk, mint az nem biztos, hogy azt jelenti egy német felhasználó számára. Tehát e, nehéz lesz egységes európai jelentést alkalmazni. Nos, és akkor mi lesz a csúnyával? A szerkesztési technikák között láttunk egész egyszerűen rossz szerkesztés megfogalmazást, és ez azt mutatja, hogy milyen sietve hozták létre a végső változatot. Tehát nagyon sok a redundancia, a következetlenség, a különböző rendelkezések, vagy az eszköz különböző részei között, és különösen a különböző nyelvi változatok között. Ugyanakkor nagyon összetett sokszor a megszövegezés, amely nem szolgálja a felhasználó baráti jellegét. Hogy lehet akkor előrelépni? Először is a rossz jellegzetességekről jellemzőket kellene kiavítani, tehát pontosabb és határozottabb nyelvezetet használni, és olyan jogi terminológiát, amely világos független attól, hogy kikkel beszélünk az ügy, jogászokkal, vagy pedig ö, ö, vállalkozásokkal. Tehát itt határozott szerkesztési, politikai döntéseket kell hozni. Végül pedig a csúnyától való megszabadulás az könnyű, hiszen a különböző hibákat ki lehet kerülni az elkövetkezendő hónapokban, tehát a redundanciát, a következetlenségeket, a fordítási hibákat és az bonyolultságot. De hát ez időre, időt igényel. És hogyha azt akarjuk, hogy ezeket a bonyolult dolgokat kivegyük belőle, akkor talán akkor szükséges egy hivatalos kommentár hozzá, és ez még bonyolultabbá teszi, még összetetzi. Hiszen láthatjuk már, mint például a nemzetközi szerződéseknek a, a kommentárjai, amelyek szer, segítenek, de csak bizonyos fokig segítenek, de csak további vitákat és peres ügyeket eredményeznek. Én megpróbálnám ezt a tervezetet e, inkább világosabbra tenni, mint kommentárt fűzni hozzá. Végül is nagyon fontos most, hogy először szakpolitikai döntéseket hozzanak, és aztán átfogó átfogalmazását tegyék meg ennek a szövegnek, és ezen kívül szükség van időre, tudom, hogy ezt nem szívesen hallhatják, el kell gondolkodni ezekről, és megfelelően kell újra fogalmazni. Hiszen akkor lesz megfelelő minőségű, és nem minőség alatti. Köszönöm szépen, Foganauer professzor úr. Ön gyakorlatilag tükröztette előadásában azokat a aggályokat, amelyeket a nemzeti parlamentek is már megfogalmaztak és szívükön viselnek. Például így az alkalmasságnak a kérdése, az arra való alkalmasság, hogy az egységes európai adásvételi jog elérje ezeket a kitűzött célokat. Következő hozzászólónk Hanne Melin, aki a valószínűleg valamennyünk számára ismert eBay nevű cégnek a képviselője, ez a cég rendkívül sikeres a piacon. Hogyha megnézzük a gazdasági szereplők oldalát, akkor Melin asszony azt a kérdést tehetjük fel magunknak, hogy szükségük van-e egy 28. rezsimre ott az eBay-nél, hogy sikeresebbek legyenek még az eddiginél is, vagy talán mégsem annyira sikeresek, mint amennyire elsőre látszik, és szükség van erre a 28. rezsimre ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Tehát mondja el nekünk, hogy miért olyan sikeres az eBay, hogyan tud európai egységes adásvételi jog nélkül is évről évre növekedni, és miért van szüksége most erre az adásvételi jogra? Thank you. Um... Köszönöm, elnök úr. Nem annyira az IB véleményét hangoztatnám itt, hanem inkább a Arról beszélnék, hogy a KKV-k hogyan használják az eBay-t eh, egy új online digitális piacként. Szeretnék inkább abból a szempontból beszélni, hogy az elektronikus vagy hagyományos eh, eh, vagy mobil kereskedelmet lehetővé tévő cég alkalmazottja vagyok. Pár hónap éven belül nem fogunk e kereskedelemről, elektronikus kereskedelemről beszélem, csak kereskedelemről, aminek részes, vagy nagy része elektronikus. Igen, soha nem volt ilyen könnyű még határon túlra eladni, vagy határon túlról vásárolni. 126%-kal nőtt a 2004 és 10 közötti időszakban az eBay forgalma, ez 6-szor több, mint az offline, tehát nem internetes határon kívüli kereskedelem. 96-98%-a az eBay-es eladóknak a a legnagyobbig exportorientált. Átlagban több mint 5 uniós országba adnak el termékeket. Mi áll e mögött? Az internet, a technológiai eszközök a fogyasztók és a kereskedők számára is költséget csökkentettek. Az internet, az intelligens telefonok, a mobiltelefonja, a távközlést megkönnyítették, olcsóbbá tették, és növelték a bizalmat a partnerek a felek között. Mi keresni valom akkor ma itt? A határon átnyúló kereskedelem volumene azonban továbbra is alacsony. A mi számításaink szerint nem haladja ez meg a 20%-ot. A bizottság számításai szerint 2008-9-ben 8,2-ről 8,6%-ra nőtt is. Tehát a pár százalékos növekményekről beszélünk. Miért van ez így? Azért, mert soha nem volt ilyen könnyű határon át nyúló módon kapcsolatba lépni valakivel, ugyanakkor a közigazgatási és adminisztratív jogi szabályok sem voltak ennyire szigorúak. Ugyanilyen kifolyólag a különböző kötelezettségek, az áfa, a, a szállítás mind-mind ilyet jelent. Az ibét használó kereskedőktől azt halljuk, hogy az egységes európai adásvételi jog, keret, jogrend sokkal könnyebbé tenné az életüket. Nem azt mondom, hogy ez az adásvételi jog, ez mindenre megoldást jelentene. Diana Wallis is a kísérő beszélt. Én inkább egy jogi platformnak tekinteném ezt a, a CLS-et. Olyan gyakorlatilag megoldásokat képzelek el, amelyek a belső piacot a kereskedők, fogyasztók számára teljesen átjárhatóvá tennék. A szerződés minták és a szerződés felszerződési feltételek, kitételek harmonizációja ugyanakkor úgy, a különböző mobil, internetes alkalmazások, a különböző tájékoztatási formák, képzések sokat segítenek. Itt van például az utasok jogaira kidolgozott eszköz, tehát egy, ebben az esetben is egy pragmatikus, újító jellegű jogi eszköz lehetne a CLS-e, ami valóban rugalmas, pragmatikus. Az jogalkotók, önök, illetve a cégek, a szakértők között is eh, megfelelő kapcsolatot teremtenek. Négy olyan területet említenék, ami szerintünk eh, fontos, amikor a CES dolgozásán dolgozunk. Először is a CES lehetővé teszi azt, hogy bármilyen nyelven szolgáltasson egy kereskedő, nem kell az alkalmazandó vagy hatályos tagállami jogszabályok erdejében boldogulniuk. A különböző nyelvek lehetőségének a nyitva a hagyása szerintem pozitívan reagálná, alakítaná a fogyasztói szokosokat. Az eredménytábla, a bizottság eredménytábla is azt mutatja, hogy hajlandóak az elektronikus kereskedelemben a fogyasztók nem az anyanyelvükön eljárni. El kell gondolkoznunk azon, hogy CES-el hogyan segítheti például a különböző fordítói alkalmazások, szolgáltatások eh, javulását is. Azt kell eldöntenünk, hogy az információt hogyan kommunikáljuk, hogyan jelenítjük meg a fogyasztó irányába. Több eh, elvárást fogalmaz meg a CS ezen a téren, amelyek néha ellentmondóak. Amikor eh, valaki kereskedelmi szolgáltatásokat kíván nyújtani, akkor mobil oldalról kell közelíteni, hogy fog ez kinézni különböző eszközökön, egyszerűsíteni kell, ki kell hagyni dolgokat. A CSL-nek ezt is figyelembe kell venni. A kifizetések terén, a fizetések terén a, hagyjuk a kereskedőkre, eh, hogy a websájton, a honlapon tájékoztassa a fogyasztót a szerződéses feltételekről vagy fizetés feltételekről, nem kell ezt mindig a szerződésbe foglalni. A CSL-nek e pedig alkalmazkodnia kell folyton változó valósághoz, a folyton alakuló, változó eladó-vevő kapcsolathoz. Beszéltem az intelligens telefonokról, a mobil internetről például, mobil módon lehet információhoz férni, útközben, menet közben lehet bármit rendelni, kifizetni, döntheti az ember, eldöntheti az ember, hogy házhoz szállítsák, vagy ő megy el érte, föl, maga megy el érte a boltba. Így tehát a tranzakciós folyamatban mindenképpen kiegyensúlyozottan kell eljárni a vevő eladó között például hogy a fogyasztó tájékoztassa az eladót, hogyha mégsem személyesen fogja begyűjteni, felvenni az árut, illetve hogyha nem felel meg a rendelt termék teljes mértékben a kívánalmaknak, a nyelv, a kifizetés, illetve fogyasztók vagy vevők, eladók jogai, a vitarendezési mechanizmusok, ezek mind-mind fontosak ezek eh, fontosak a, a kereskedők számára, akik az, akiket az foglalkoztat, hogy eh, fennáll veszély annak, hogy egy külföldi bíróság elé kerülök, ezért a CES-et mindenképpen egy online vitarendezési mechanizmus platformhoz kell kötni. Éppen ezért a svéd kereskedelmi miniszter szavaival zárnám hozzá szólásomat. Stockholmban rendeztünk eh, egy konferenciát, Think Free Gondolkodj Szabadon 2.0 címmel. az új lehetőségeket eh, kell kihasználni, ehhez azonban új eh, lehetőséget kell teremteni. Szerintem a CS pontosan erre jó, ezt a szerepet eh, játszhatja. Azt hiszem, hogy a kereskedelmet lehetővé tévő cég személy szögében ennyit mondhatok el. Köszönöm szépen, Frau Melin. A fogyasztóvédelmi szabályokat, az áfa eljárásokat, a szállítási feltételeket, ezeket helyezte a középpontba, és a hozzászólását a felhasználóra, a fogyasztóra hegyezte ki, hogy ő nekik legyen egy olyan jogi keret szabályozások, amelyben online vásárolhatnak, hogy így kicsikét e, köznyelvésen fogalmazzam meg, és ott a termékre tudjanak koncentrálni, és nem más az ügylethez kapcsolódó kérdésekre, amelyek elterelik e, a termékről a figyelmüket. Most pedig felszólítom következő előadónkat, Francesco Schiodaunét, a mi közös európai adásvételi jogunk megadja-e ön szerint ezt a biztonságot, amit a fogyasztó vár? Tényleg tiszta vizet öntünk a pohárba, tiszta helyzetet teremtünk, elérjük azt, hogy ők a termékre tudjanak koncentrálni, és biztonságba tudják ringatni magukat, vagy ezt nem érjük el? Kérem, hogy ossza meg véleményét velünk. Mr. President, Elnök úr, nagyon szépen köszönöm ezeket a kérdéseket, és különösen az, hogy meghívtak. Mint világos vált az eddigi előadásokból, ez egy nagyon nehéz kérdés. És a nehézség akkor jelentkezik, hogy amikor dönteni kell arról, hogy melyik az ide vonatkozó törvény, amit alkalmazni kell, tehát melyik az, az irányadó jog. Én az előadásomban erre koncentráltam. A SESO az egy választható, opcionális törvény egység, amely mind a vállalkozások és a fogyasztók, mind a vállalkozások közötti ügyletekre vonatkozik. Ez az új javasolt törvény az tulajdonképpen átfedi a már meglévő pozitív jogszabályokat. Tehát a vállalkozások és a fogyasztók közötti kapcsolatban ez a javasolt rendelet a 2011 per 83-as EU rendelettel fedi át, és a vállalkozások közötti kapcsolatban pedig a, a CISZ-hez hasonló. Épp ezért jogászként a probléma az, hogy világosság kell tenni, hogy melyik az irányadó törvény. Ez azt jelenti, hogy legelőször is ezzel az előadással szeretnénk e, a, megkönnyíteni a használatot, ezt a döntést, és e, a fennmaradó e, szürke terület, tehát rámutatni, amely a javasolt rendeletben még megtalálható. Akkor most nézzük a vállalkozások és a fogyasztók közötti átfedéseket. A 2011-es irányelv és a CELS hasonló hatállyal, alkalmazási hatállyal rendelkezik. Tehát a bármilyen szerződés a kereskedő és a fogyasztó között ez az irányelv, ezzel szemben áll a határokon átnyúló szerződések a kereskedők és a, fontosok, a fogyasztók között, ez a CESZA. Nos, a jogszabály azt mutatja, hogy már az irányelv is okozott problémákat, és a CESL által lefedendő szerkezet, szerződéseket, szerződések az tulajdonképpen ez keve, kisebb csoportot jelentenek. Tehát a javaslat, a CELSZ javaslat több olyan cél szolgál, amelyek közösek az irányelve, és pedig a tájékoztatási kötelezettség, aztán az elállási jog és a, szállítás. Ezek, ezen területeken fontossává vált, hogy a tervezés se ennek az új törvényeknek tegye világosá azt a jogi keretet, amely szükséges nem csak a fogyasztók számára, hanem a vállalkozások számára is. Másik átfedés az is, tehát ennek a egyik módja az lehet, hogy megkeressük a közös elemeket a hát, határokon átnyúló szerződéseket, amikor árokat értékesítenek, azt a SZIZG szabályozza. És a közös alkalmazási hatálynak egy része a mind a CESZ és a CISZ között az, hogy opcionális a két rendszer. A CISZ-ből a, az opt-out, tehát hogy nem lépnek bele, az el, e, ennek a, az aránya eléggé magas. Ugyanakkor nehéz pontos számokat kapni ezzel kapcsolatban. Több mint 90 a az ilyen szerződéseknek tartalmaz egy egyeztető záradékot is. És a különböző joghatóságok szerint váltakozik az optait arány. A CESZL és a CISZK között vannak hasonlóságok, de ennek az okait elemezni kell, és hogyha meg akarjuk érteni, hogy a ciszk et sokszor miért nem választják, az segítene abban, hogy meghatározzuk a CELSZ-t azért, hogy kikerüljük azokat a hiányosságokat, amelyek ahhoz vezetnek, hogy nem választják ezt az emberek. Nos, nagyon sokan úgy gondolják, hogy inkább nem választják ezt a vállalkozások, egyrészt, hogy nem ismerik a cizsget, aztán vannak lényegi aggájaik, és már a különböző standard szerződéses formák azok már megmerevettek. Az egyik gyenge pontja a cikknek az, hogy nem fedi le az egész életciklusát a szerződésnek. Például nincsenek szabályok azt illetően, hogyha a beleegyezésben hiba van, vagy pedig az információs tájékoztatási kötelezettségeket illetően, vagy a tisztességes eljárást illetően, és a többi. Nos, mivel ezek nem teljesek, ezért ennek megvannak a következményei is. Ez azt jelenti, hogy széttörezetté válik, és a szerződés az különböző jogi rendszereknek a tárgya lehet, és ezen kívül növekszik a bonyolultsága ennek az egész törvénynek, amelyet nyilván nem üdvözölnek a vállalkozások. Nos, milyen tanulságokat vonhatunk le ebből? Hogyha tartanak attól, hogy ez a széttöregedettség és összetettség megnövekszik, akkor nem választják ezt az opcionális rendszert. Ugyanakkor, hogyha egyetlen jogszabály szabályozza a szerződéseket, akkor a vállalkozások jobban szeretik ezt. Így pedig, tehát az, hogy teljes legyen, az nagyon fontos ahhoz, hogy sikeres legyen. Gyakorlati szempontból a standard szerződéseknek a hatása a következő. Nagyon sok vállalat standard szerződéses formákat használnak, és legtöbbször ez kizárja a CISK-nek az alkalmazhatóságát. És a szezonét is. A SESO az egy opcionális rendszer, és lehet, hogy a vállalkozások nem fogják átfogalmazni a szerződéseiket csak azért, hogy megfeleljenek a szezonnek. Végül pedig a CESZÖ, javasolt CESZÖ-nek az eredete az a fogyasztóvédelemben keresendő, és a legtöbb szabály, szabály vissza akarja állítani az, az egyensúlyt a gyönge és az erős szerződéses fél között. Ugyanakkor a trend az ugyanolyan marad, mert ezeket nem terjesztették ki a vállalkozások közötti szerződésekre. Tehát talán, mivel egyszerűsíteni szeretnénk, akkor nem biztos, hogy ezt a, e, ezzel a javasolt törvényel kellene. Kérdés az, hogy szüksége van-e valóban rá. El, két forgatókönyvet tudok elképzelni, tehát hogy legyen egy nagy vállalkozás és egy KKV közötti szerződés, vagy pedig két KKV közötti szerződés. Nézzük akkor, hogy milyen forgatókönyvek lehetségesek ebben. Láthatjuk, hogy hogyha KK-val van szó, egy nagy vállalkozással köt szerződést, akkor tulajdonképpen nem ugyanaz a tárgyalási erejük a kettőjüknek. De hogyha az ellenkező félnek a jogszabályjait fogadja el, akkor nyilvánvalóan nem egyenlő súlyjal szerepelnek. Ugyanakkor lehet az is, hogy ebben a forgatókönyvben lehetséges, hogy az egyik félre nincs szükség ebben a védelmi szintben. Nos, tehát ez a javasolt rendelet az irányelvel átfedésben van, de ez még nem, ugye még nem lépett hatályba, és lehet, hogy meg kellene vizsgálni az irányelvnek a hatását, és ez megmutatná az irányt a következekben. És a vállalkozások közötti ügyletet illetően ez lehet, hogy segítene a javasolt rendelet finomításában. A fogyasztók talán megfelelő tanácsokat kaphatnának a külföldi kereskedőkkel kapcsolatban. Épp ezért nagyon fontos, hogy a jogászok foglalkozzanak az új jogszabályokkal, eh, ha bár ugye a vállalkozások választhatják ezt vagy a hazai jogot, de a jogászoknak ismerniük kell mind a kettőt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Skiodone úr, a gondolatait. Ön anélkül, hogy a szájába akarnék adni bármit, mégis azt mondanám, hogy talán az a benyomásunk is lehet, hogy a közös európai adásvételi jog nagyon erős versenytársa lesz az ENSZ vételi jognak. Ugyan ön ennyire nem ment el messze a hozzászólásában, de mindenképpen ezt a kérdést itt megfogalmazhatjuk, és talán átadhatjuk a kérdés megválaszolásának feladatát a következő hozzászólónknak. Alkalmas a közös adásvételi jog az optimális fogyasztóvédelem biztosítására. Ez egy remek műe, ami számtalan különböző szempontot lefed, és valamennyi reményt, kívánságot beteljesíti, vagy bizonyos dolgokra összpontosítanunk kell az adásvételi jog keretében. Nem akarom itt egy meghatározni az ön előadásának irányát, parancsoljon Krieger úr. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy németül az anyanyelvemen szóljak. Az én szemszögemet, hozzászólásomat az Európai Fogyasztói Központ vezetőjeként betöltött feladatom eh, határozza meg. Ez az Európai Fogyasztóvédelmi Hálózatnak a része. A mi feladatunk az, hogy az európai fogyasztóvédelmet erősítsük, tájékoztassuk az európai fogyasztókat az egységes piacon rejlő kockázatoktól, és a hozzáférésüket az egységes piachoz egyszerűbbé tegyük hogyha jogviták alakulnak ki, ezek rendezésében is részt vehetünk. Az első három negyed évben a hálózatunkon belül valamivel több, mint 9200 jogvitára kerül sor, és ezeknek a több mint 30%-ában vetünk részt. A francia kollégákkal egy tető alatt dolgozunk, és ők bevonásukat több mint az ügyek felének rendezésében vehettünk részt úgyhogy van tapasztalatunk a határokon átívelő szolgáltatás és áruforgalom kockázataival kapcsolatban. Elsősorban azt szögezném le, hogy a közös adásvételi jog alkalmas arra, hogy az egységes piachoz való hozzáféréssel kapcsolatos akadályokat leküzdjük. Ez kétség kívül így van. Mindezek ellenére vannak bizonyos kételjeink, hogy a jelenleg javasolt út, amely egy 28. további önkéntes polgári jogi aktust irányoz elő, ténylegesen megkönnyíti -e az egységes piachoz való hozzáférést fenntartható módon a fogyasztók számára. Ezzel kapcsolatban nagyon is vannak aggájaink. Az egyik ilyen aggályunk, hogy a gyakorlatban az alkalmazandó jognak a kérdése általában alárendelt jelentőségű, hogyha azokra az akadályokra gondolunk, amelyekre a fogyasztók gondolnak, amikor valamilyen árut szolgáltatást kívánnak beszerezni. Leginkább a nyelvi akadályok jelentősek számukra, illetőleg az adott szállítónak az a hajlandóság, hogy a bizonyos országa szállítson, illetőleg a fogyasztó hitelkártyájának elfogadására vonatkozó hajlandóság hiánya okoz még problémát. Ezeket állapítottuk meg a saját vizsgálataink során. Ehhez hozzájárul még az is, hogy a jogi rendeknek a töredezettsége nem a fő oka a határokon átívelő árubeszerzés, szolgáltatás beszerzés területének a távértékesítés, és erről beszélt már a kolléganő, az egy rendkívül nagy részét képezi a határokon átívelő áru és szolgáltatás forgalomnak. Általában, hogyha a szolgáltatás vagy áru értékesítője megjelenik a reklámával a fogyasztó országában, akkor a fogyasztónak még van arra lehetősége, hogy a saját megszokott fogyasztói eh, jogához nyúljon, amikor beszerzi a szolgáltatást árut, és az Európai Bíróság részéről szeptember 6-án érkezett is egyértelmű jelzés, hogy a fogyasztók a legtöbb esetben a saját országukban eh, élnek panasszal, hogyha valamilyen problémájuk van. És ehhez még hozzájárul az is, hogy a fogyasztóknak a saját jogaikkal kapcsolatos ismereteiknek a jelentősége, a határokon átívelő áru és a szolgáltatás forgalmán nagyon is alárendelt jelentőségű, ugyanis a fogyasztók általában teljes eh, mértékben először anyagilag eh, felelősséget kell, hogy vállaljanak, tehát magyarán szóval először kifizetik a teljes összeget, és ezzel ugye megelőlegezik a szolgáltatába helyezett bizalmat. Enélkül a bizalom nélkül gyakorlatilag a tranzakcióra sor sem kerülne és az alkalmazandó jognak a kérdése csak akkor eh, merül fel, hogyha az Európai Fogyasztói Központ hálózatához fordulnak a fogyasztók, mert valami baj történt, és akkor megkérdeznek minket, hogy hogyan és hol érvényesíthetem a jogaimat, és hogyan tud a mi hálózatunk ebben segíteni. Tehát nekünk nagyon is vannak kételjeink azzal kapcsolatban, hogy ez a vételi jog, ez az adásvételi jog, a, szolgáltatás, a szolgáltatások és áruk határokon átívelő forgalmához tényleg megkönnyíti a hozzáférést. Továbbá meg kell jegyezni, hogy nekünk az a félelmünk, hogy a különböző jogrendeknek az egymás mellettisége hozzá fog járulni ahhoz, hogy az európai szerződéses jog választásának az opciója ahhoz fog vezetni, hogy ezzel nem élnek az emberek, ezzel a lehetőséggel ennek a jognak az alkalmazásával. A másik tapasztalatunk, hogy e- a második, ráadásul önkéntesen választható jogrend még a tájékozottabb fogyasztók számára is átláthatatlan akadályokat jelent. Ugyanis Németországban azt láthatjuk például, hogy a fogyasztóknak a saját fogyasztói jogjaikkal kapcsolatos ismereteik legalábbis más országokkal összehasonlítva meglehetősen csekélyek. Például a jótállás és a szavatosság közötti különbségtétel nagyon nagy nehézséget okoz szám, számukra. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor nehézen tudom elképzelni azt, hogyha elmondom egy fogyasztónak, hogy neked jelen, le, lehetőséged van ezen és azon jogrend között választani, akkor ők e, tényleg képesek lesznek arra, hogy válasszanak a két felkínált jogrend között. Aztán szeretnék foglalkozni azzal a sajtóközleménnyel röviden, amelyben az Európai Bizottság megkísérelt, megkísérelte izletessé tenni ezt a kérdést. A bizottsági sajtó közleményben azt hallhattuk, hogy with a high level of protection tehát magas szintű vigyelmet jelent, és tulajdonképpen az egérrel csak egyet kattantani kell, hogyha a celszolt akarják eh, választani. Hogyha ezt megnézzük pontosan, akkor azt állapíthatjuk meg elsőként, hogy a fogyasztónak éppen, hogy nincsen lehetősége választani a saját megszokott fogyasztói joga és az európai szerződéses jog között, hanem az a helyzet, hogy a kereskedőnek van egyoldalúan joga, hogy választás elé állítsa a fogyasztót, hogy az Európai Uniós szerződési jogot kívánja-e választani, vagy pedig nem köti meg a szerződést. Úgyhogy ennyiben a fogyasztó gyakorlatilag az alul, alárendelt szereplő marad a játékban továbbra is. És a sajtóközleményben nincsen szó arról a lehetőségről, hogy egy európai szerződést kössenek a felek. E, és gyakorlatilag talán ez lenne a fogyasztók, e, a fogyasztók problémáiból való kiút is, hogyha az Európai Uniós e, adásvételi szerződ, adásvételi joghoz egy, egy standard szerződés is kapcsolódna, Eh, ahol, amely biztosítaná az általános szerződési feltételeknek az egységességét, és amely mindenhol az egységes piacon azonos formát ölt. Ugyanis ezzel a vállalkozónak egy polgári jogi eszközt adnánk a kezébe, amelyet a saját szükségleteinek megfelelően módosíthat, vagy akár módosítania is kell, és akkor természetesen persze ez jogi tanácsadást is szükség szerint igénybe kell vennie. És az áron megjegyzésem az lenne, hogy adott esetben a fogyasztók eh, talán elfogadják az Európai Uniós adásvételi jogot, és választják is azt, hogyha megfelelően kommunikáljuk feléjük, hogy mindenképpen eh, eh, jobb helyzetbe hozza ez a jog őket, mint hogyha nemzeti jogokat választják. Azonban én attól tartok, és erre már utaltak mások is, hogy nem minden esetben van ennek a lehetősége biztosítva. És adott esetben negatív reklámot is kaphat ez a közös jog. Sok ugyanis nyilván egy botrány az eh, sokkal érdekesebb, mint hogyha valami jól működik, úgyhogy mindenképpen aggódnunk kell attól, hogy ha valahol az európai szerződéses jog az hátrányos helyzetbe hozza a fogyasztót, akkor ez rögtön nagyobb reklámot kap, mint a pozitív vonások. És zárásképpen elmondanám még azt is, hogy a szerződés kötés szabadsága is ugye adott, tehát nem lehet kizárni azt, hogy a fogyasztók a jövőben továbbra is nem kapnak szolgáltatást vagy áruszállítást bizonyos országokban. Hogyha itt például a csomagküldő kereskedelemről beszélünk, Eh, akkor ott például nagyon magasak a szállítási, a fuvarköltségek, és ez a kereskedők számára nagy probléma, és ezért bizonyos országokba, vagy az Európai Unión kívüli harmadik országokba nem vállalnak szállítást. Tehát előfordulhat, hogy az Európai Uniós szerződési jog nagyon nagy várakozásokat kelt, de azt aztán később nem képes beteljesíteni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Krieger úr! Ebben, volt, ebben a hozzászólásban volt néhány olyan dolog, amiről az utóbbi hetekben beszélgettünk az Európai Parlamentbeli és a Nemzeti Parlamentbeli kollégákkal, hogyha most Melin asszonynak az előadását is hozzáveszem, akkor nekem az a benyomásom mindez idáig, de persze a rendezvény még nem ért véget, de mindez idáig az a benyomásom, hogy vannak azért problémás pontok, amiket meg kell oldani, de szükségünk is van erre a közös jogra, különösen az online kereskedelem területén. Én ennek nem vagyok ugyan szakértője, de Melin asszony szakértőként kifejezésre jutatta ezt, a, ezt az igényüket és itt adott esetben talán megtaláljuk a közös irányt. Úgyhogy én nagyon is, nagyon is nagy izgalommal várom, hogy milyen irányba fordul a vita. Most már itt szaporodnak a hozzászólók, adott esetben a, bevonhatnánk ebbe a hozzászólói körbe az első szekciónak a előadásait is. Az első hozzászólónk Piotr Cintarski doktor, a lengyel szenátusnak a tagja. Önnek adom meg a szót. Panie Przewodniczący. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Érdeklődéssel hallgattam az előadásokat. Én magam is az illetékes szenátusbeli jogalkotó szakbizottságnak vagyok a tagja, és 20 évig egyébként ügyvédként működtem. Úgyhogy nagyon is szívemen viselem a gyakorlati jogászoknak a problémáit. Én megkívántam ragadni a szót, mert úgy gondolom, hogy a vitában mindegy csak egy szkeptikus állítást hallhattunk a közös európai adásvételi joggal kapcsolatban, de nem biztos, hogy ez a megfelelő hozzáállás. Én szeretném hangsúlyozni, hogy Lengyelország ennek a közös adásvételi jognak az elfogadását mindenképpen támogatni fogja, hiszen ez egy olyan eszköz, amely közös előírásokat ad a kezünkbe a vételi jog gyakorlására valamennyi tagállamban. Úgy gondolom, hogy ennek a közös jogi eszköznek az utrabocsátás egy rendelt formájában kell, hogy megtörténjen. Ugyanakkor mi támogatjuk a dolognak az opcionalitását is, tehát, hogy a feleknek a szerződése szabadság az megmaradjon. Ugyanakkor egy kérdésre mindenképpen felhívnám a figyelmüket, amely Simonides professzor előadásában, tehát a ciprusi soros elnökség képviselőnek előadásában szerepelt az elején. Ő ugyanis azt mondta, hogy ez nem egy olyan joganyag, amit most rögtön egy csapásra elintézhetünk. Itt bizonyos fajta eh, kihívásoknak még meg kell felelnünk, bizonyos fajta hosszú távú perspektíváknak kell megfelelnünk, adott esetben eh, tíz évre előre is kell gondolkodnunk. Tehát jó, hogy látunk már most bizonyos problémákat, amelyeket gyakorlati szakemberekként meg tudunk oldani. Én azt támogatnám, hogy Staudenmayer professzor úr javaslatát fogadjuk el, hiszen ő szólt itt a joganyaggal kapcsolatos különböző kommentárokról. Fogenauer professzornak az előadásában azt hallottuk, hogy örök dilemma, hogy ennek a joganyagnak a címzetjei azok a jogászok el vagy azok a természetes személyek, akik fogyasztóként szemben állnak egy kereskedővel, vállalkozóval. Úgy gondolom, hogy ezt a két opciót, ezt a két látásmódot, ezt egységesítenünk kell, de ennek az egységesítésnek a, a bíróságok ítélkezési gyakorlatán kell alapulnia, és egy több éves megfigyelésen kell alapulnia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az ön nyilvánvaló véleményének elmondása mellett a ciprusi elnökséghez is intézett ön egy kérdést, úgyhogy én most veszem magamnak a bátorságot, hogy menjünk tovább, hogy azt mondjam, hogy menjünk tovább a hozzászólókkal. A következő hozzászólónk által Laval a spanyol szenátusból, és a végén kapnak az előadók lehetőséget a válaszra. Köszönöm. Realizados tanto en el día... Köszönöm szépen az előadóknak eh, az előadásait, és szeretnék köszönetet mondani a joganyag javításával kapcsolatos javaslatokért is, eh, amelyeket ugye önök a tanulmányaikban fogalmaztak meg. Én a spanyol szenátus jogi kérdésekért felelős szóvivője vagyok. Úgy gondolom, hogy ez a közös joganyag jól működhet ebben a fontos kérdésben, hiszen négy szabadságjog van az szabad mozgás, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása. áramlása. Ennek a közös jogi anyagnak az elfogadásával lehetővé tesszük azt, hogy egy hatalmas lépést tegyünk e, a négy szabadságjog gyakorlása területén. Ez egy nagy és fontos lépés, amit ez a közös adásvétel jog tesz lehetővé. Ugyanakkor vannak kérdések, amelyek felmerülnek, ezek ma már részben körvonalazottak, de vannak más kérdések, amiket én említenék most meg. Nyilvánvaló, hogy a közös joganyag a kis és középvállalkozásokat célozza meg, illetőleg a fogyasztókat, azokat, akik eh, fakultatív módon alkalmazzák ezt a jogi anyagot. De lenne egy kérdésem, mi a helyzet eh, a közigazgatással, az államigazgatással, az állammal. Gondolhatunk itt egy önkormányzatra is, valamilyen állami szervre. Őnek is lehetősége van arra, hogy fakultatív módon ennek a közös joganyagnak a választása mellett döntsön, hiszen gyakran fordul elő, hogy a közigazgatásnak a szervei magánjogi szerződéseket kötnek, tehát nem csak közjogi aktusokat Másodszorban el szeretném mondani, hogy bíróként is működtem, és bennem aztán mindig az eljárás jogi kérdések is felvetődnek, amikor egy új joganyagot fogadunk el. Ugyanis logikus módon a perjog bizonyos esetekben alkalmazandó, tehát vannak olyan esetek, amikor jogvitára kerül, és ott a perjog is alkalmazásra kerül, és akkor persze fölmerül az illetékes bíróságnak, az illetékes joghatóságnak a kérdése. És akkor persze az a kérdés, hogy mely bíróság, mely bíró fogja a jogvitát megoldani, hogyha elé kerül az ügy hogyha ugye a illetékes bíróságnak, a bíró illetékesének a kérdését a felek nem rendezték. Van persze a nemzetközi magánjog, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel, de talán itt is ezt a kérdést meg kellene válaszolnunk. Köszönöm szépen. Itt is eh, a, úgy gondolom, eh, hogy a kérdést azt tovább adom akkor az illetékes szakértőnknek, különösen ami az eljárás jogi megfontolásokat illeti, de előbb még szeretnék egy következő hozzászólót Eh, szólítani, Leon Glodent Luxemburgból. Eh, Köszönöm, elnök úr! Az Európai Jogi Szakbizottság eh, alelnöke vagyok. Eredeti szakmám jogász. Luxemburgban a megrendelések 52%-a azért nem működik, mert ezek a cégek nem akarnak a luxemburgi fogyasztót védelmi törvényeknek eleget tenni. Nagyon sok KKV működik eh, a 150 ezer eh, határokon átnyúló munkavállaló jön Franciaországból, eh, Németországból, Luxemburgból, Németországból, és este hazamennek a luxemburgi parlament tulajdonképpen támogatja ezt a jelenlegi javaslatot. Most elemezzük a rendelet tervezetnek a fejez, különböző fejezeteit az albizottságban. Nyilvánvalóan vannak még összehangolási feladatok lehet, hogy van egy hely, ahol a tervezet nem túl jó, és pedig túlságosan koncentrál a fogyasztó védelemre. Többször hallottuk ma már, hogy már létezik egy nagyon erős fogyasztóvédelmi törvény európai és tagállami szinten. Épp ezért talán meg kellene megpróbálni egyensúlyt találni a fogyasztó és a kereskedő között. Végül is úgy gondolom, hogy az Európai Unió csak nyerhet ezzel az európai, közös európai adásvételő joggal, különösen a válság idején. Tulajdonképpen ez egy érv a versenyképesség mellett. Köszönöm. Herzlichen. Köszönöm szépen több hozzászóló is jelentkezett, még következő hozzászólónk pedig Lord Bonus lesz, utána pedig Léne kolléga, utána pedig Zimionidis professzornak adom meg a kérdések megválaszolására a szót, és vége pedig Schulte Nölke professzornak, hogy az elmúlt két kérdésre magyarán szólva a közjogi szereplők által kötendő szerződésekre és a perjogra vonatkozó kérdésre válaszoljon. Aztán vannak még további hozzászólások Nerancis kollégától, majd valamint Szedafeld kolléganőtől. Staudmayer úr is jelentkezett, aztán aki még szeretne hozzászólni, kérdést feltenni, azt kérem, hogy jelentkezzen, de most akkor ebben a sorrendben fogunk Eh, tovább haladni, és elsőként Lord Bonesnak adom meg a szót. Thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. I'd like to address really two questions to uh, Professor Stattenmeier. Én is két kérdést szeretnék Stattenmeier professzor úrhoz intézni. Ma délután azt hallottuk, hallottuk a, a szakértőktől, a politikai szereplőktől a fenntartásaikat, főként a fogyasztók szemszögéből, akik pedig nagyon fontosak, hogyha valóban el akarjuk érni azt a célt, hogy a határon átnyúló kereskedelmet erősítsük, hogyha a fogyasztóknak nem tetszik az, amit mi be akarunk vezetni, akkor nem érhetjük el a célunkat. A célunk szinte mind általánosan jó szándékúak, ugyanakkor attól tartok, hogy a jelenlegi formájában a jogszabály javaslat nem valósítatja meg ezeket a célokat. Kérdésem tehát a következő. A ma délutáni eszmecseré alapján megvizsgálják-e azt az Európai Bizottság részéről, hogy egy átalakított, leszűkített, fókuszáltabb javaslat nem lenne egy célra vezető. Második kérdésem, ha megengedik bizottság részéről nagyon érdekes lenne hallani, hogy a jogalappal kapcsolatban ők hogyan vélekednek. Ezt többen felvetették a mai nap előtt és során egyaránt. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Következő hozzászólóként Klaus Heiner Léninek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy miután ennyi hozzászólás érkezett, engedjék meg, hogy az Európai Parlament eh, társ előadóinak nevében, tehát Berlinger kolléga és saját nevemben kérdéseljek fel. Berlinger úrnak eh, Rómába kellett menni egy fontos találkozóra, de hát legalábbis az egyik társadalmi szemszögéből itt néhány pontot említsek, amelyek fontosak lehetnek a vitában. Itt van a jogalapnak a kérdése bevallom, hogy a jogalapnak a kérdéséről lehet intenzíven vitatkozni. Itt a szakbizottságunkban ezt belsőleg már meg is tettük, és folytatni is fogjuk a vitát. De a kiinduló pont az, hogy a három jogi szolgálat, tehát az európai intézmények, a bizottság, a parlament és a tanács jogi szolgálata között egyet értés alakult ki abban, hogy a megfelelő jogalap a 114-es cikkeje a szerződésnek, és ezt azzal indokoltuk meg, hogy a 152-es cikkelje szubszidiáris jogalap, ami akkor, akkor, akkor alkalmazandó, hogyha a 114-es cikket nem lehet jogalapként alkalmazni. Ezben egyetértettünk, és nem tartjuk túl valószínűleg a 111-es cikkel nem alkalmazandó, és az európai jogalkotó máshogy fog döntést hozni, mint ahogy azt a három jogi szolgálat korábban tette. Ez egy olyan tény, amit a, nyilvánvalóan a korábbi amit a következő politikai vitában figyelembe kell vennünk. A szubszidiaritás kérdés, ezzel kapcsolatban is két megjegyzésem lenne. Úgy gondolom, hogy itt egy olyan javaslatunk van, amely a legenyhébb eszköz, ö, ö, legenyhébb eszköz, hogyha nemzeti jogalkotási kompetenciába való beavatkozásról van szó. Nekünk itt az a fontos, hogy kizárólag csak a határokon átívelő jog jogesetekre alkalmazandó jogot alkossunk, és nem akarunk beavatkozni a nemzeti ügyekbe. Ez tehát egy nagyon is enyhének nevezhető eszköz, amivel elkerülhetjük a nemzeti jogalkotási kompetenciába való túlzott beavatkozást. És ehhez hozzájön az is, hogy a döntő ok, hogy miért olyan a jogi helyzet most, hogy előnt élvez a határokon átívelő szerződéseknél a nemzeti fogyasztói jog. A, ez, a, ez az ok az európai jogban keresendő, a Roma egy rendeletben a nemzeti tagállamoknak a jogalkotási kompetenciája arra vonatkozóan, hogy a nemzetközi magájogtól eltérő szabályokat fogadjanak el. Ennek európai jogi alapja van, a szubszidiaritási érv ebben a tekintetben nem túl meggyőző, legalábbis az én szemszögömből ez mondható el. Ez egyébként az uralkodó nézet az Európai Parlamentnek a jogi szakbizottságában is. A második pont, szóltak arról, a kérdésről, hogy a legjobb út mégsem csak a teljes harmonizáció lenne. Én osztom ezt a véleményt, természetesen Európában teljes harmonizációra kellene törekedni, hiszen akkor a fogyasztók számára egységesek lennének a viszonyok, és a gazdasági szereplők számára is ez lenne a legjobb út. Ez az az ok, amiért a gazdaság szereplői mindig is ezt kérték. Valamennyi gazdasági érdekvédelmi szervezet évek óta a teljes harmonizáció szükségességéről prédikál, de hát ez politikailag megvalósíthatatlan, és a legutóbbi eh, gyakorlati példa a teljes harmonizáció megvalósíthatatlanságára az a fogyasztóvédelmi irányelv. Nagyon is ambiciózus javaslat érkezett a bizottságtól, ahol is a szakértők a teljes harmonizációt javasolták, de a két társjogalkotó, a parlament és a tanács nagyon sok politikai megfontolású szempontból ezt elutasította. Nyilvánvalóan annak ez lett volna a konzekvenciája, hogy nem tudtuk volna felvenni mindenhol, minden egyes tagállamból a legjobb fogyasztóvédelmi gyakorlatokat, de mindenképpen lehetőség lett volna egy teljes mértékű harmonizációra, és a tagállamokban élő valamennyi fogyasztóra ez egységes megoldást hozott volna adott esetben azzal, hogy a jelenlegi fogyasztóvédelmi gyakorlat bizonyos tagállamokban romlik. De hát voltak kollégák, akik ezt nem támogatták itt, illetve a nemzeti parlamentekben. Gyakorlatilag itt a teljes harmonizáció az kudarcot vallott, a belső piaci problémák Láttán azonban valamilyen alternatívát a jövőre keresnünk kell, és az az ötlet merült fel, hogy akkor egy opcionális jogi eszközt alkotunk, és a határokon átívelő kereskedelem számára megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a szerződő felek más jogot válasszanak, más alkalmazandó jogot válasszanak, a különböző nemzeti jogrendeknek az összevisszasága helyett. És továbbra is úgy gondolom, hogy ez az egyetlen fennmaradó opció számunkra, ugyanis a másik opció, a teljes harmonizáció, az kizárt. Én osztom azt a megfontolás, a kulturális problémák, a nyelvi korlátok és az egyéb problémák az egységes piacon, így például az adózási probléma is nagyon fontos és komolyan vendő akadályt képeznek. Ugyanakkor az is tény, hogy vannak más problémák, és ezek nem kell, hogy megakadályozzanak minket, vagy bárkit abban, hogy felismerjük ezeket a problémákat, és utána megoldjuk őket. Úgy gondolom, hogy valóban probléma, hogy a határokon átívelő ügyletek esetében nincsen a lehetőség arra, hogy egységes alkalmazandó jogot válasszunk. Egyrészt ez a fogyasztók szempontjából is probléma, végső soron én magam is fogyasztó vagyok, és számomra ez mindig egy ok volt, mindig egy probléma volt, hogy nem tudtam milyenek a jogi lehetőségek, amikor egy bútor darabot Düsseldorfiként megvásárolok, és nem a határnak a túloldalán pár kilométerrel arrébb. Ugyanis, tudtam, hogyha hol, ugyanis nem tudtam, hogy ha Hollandiában vásárolom meg a bútordarabot, akkor ugyanolyan feltételekkel kapom -e meg azt, mint ahogy azt Németországban kaptam meg. Én tehát a saját fogyasztói gyakorlati tapasztalatomból beszélek, amikor azt mondom, hogy ez egy akadály, de hát én ugyan jogász vagyok, de fogyasztóként is meg tudom ítélni a kérdést. A luxemburgi kolléga pedig bemutatta, hogy a szolgáltató szemszögéből hogyan néz ki a probléma. Ugyanis az tény, és ezt mindenki tudja, hogy az interneten megpróbálunk bizonyos dolgokat vásárolni egy kisebbik tagállamból, és akkor gyakran azt láthatjuk, hogy a szolgáltató vagy a szállító megtagadja a szállítást. A bizottság a vizsgálatát a parlament egy saját hatásvizsgálattal fogja majd átdolgozni, és ez meg fogja mutatni, hogy a szolgáltatók gyakran nem hajlandóak arra, hogy kis jogrendekkel foglalkozzanak itt Európában, hiszen a számukra ismeretlen jogrenddel való foglalkozás az nyilvánvalóan pénzkérdés is. Úgyhogy nyilvánvalóan ők csak azokra a piacokra olyan jogrendű országokba szállítanak, ahol, ahol ez megéri nekik. Aztán, ami pedig a szükségletnek vagy a keresletnek az oldalát illeti, úgy gondolom, hogy a kereslet oldalán rendkívül nagy a praktikus, a gyakorlati szükséglet ennek a közös jognak hogyha egy nagy, drága árut vásárolok meg, valamilyen gépet például eh, egy, egy B2B üzlet keretében, határokon átívelők, akkor teljesen világos, hogy egy jól képzett jogásznak a kíséretében kötöm meg ezt az üzletet, és azt meg is fogom fizetni ezt a jogi szolgáltatást. Ugyanis neki van lehetősége megtalálni az én szükségleteimnek megfelelő különleges szerződéses struktúrát. Hogyha azonban kis fogyasztó vagyok, aki például 100 vagy 150 vagy 200 eurós értékben vásárol a határon túlról az interneten keresztül valamilyen terméket, például vásárol, lássunk egy gyakorlati példát, egy, egy hűtőgépet. Én például Düsseldorfban megnézem az interneten a különböző hűtőgépeket, és rendelek valahonnan külföldről egy hűtőgépet, és utána egy romániai vállalkozás szállítja le nekem Düsseldorfba azt a hűtőgépet, akkor lehet, hogy 150 Euróst áruról beszélek, de ugyanaz a helyzet, mint egy nagyobb ügyletnél, és hát itt fogyasztóvédelmi problémák lehetnek. Németországban itt a fogyasztóvédelmi kérdéseket a német jogrendezi általában. Az a kérdés, hogy létrejött a szerződés, vannak-e szerződéses problémák, ezt adott esetben az, az írjók határozza meg, mert ők voltak a küldők, és hogyha a fuvarozással van probléma, akkor lehet, hogy a román jog lesz az irányadó. Tehát én egy nagy német ö, ö, nagy német biztosítótársaságnál rendelkezem ügyvédi felelősségbiztosítással, és úgy gondolom, hogy az, aki, az a szerződés, aki 50-60 eurót keres egy bizonyos szerződésnek a, a, a kidolgozásával, az nyilvánvalóan nem lesz hajlandó át, átnézni előre a német, az ír meg a román jogot, hogy elkészítsen egy szerződést. Tehát az a kérdés, hogy a, a román, a német vagy az ír jogot képesek leszünk-e összehasonlítani egymással és átanulmányozni Düsseldorfban ülve, azért ez, ez egy nagyon nagy kérdés, és ezt a kérdést Sulten Ölke professzor a lottó esetnek nevezte, így gyakorlatilag lottószerűen szerűen a sors dönti el, hogy mi fog történni egy ilyen ügyletben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen van értelme egy ilyen közös jog, jogi eszközt kialakítani. Úgy gondolom, hogy a gyakorlati szakembereknek, az ügyvédeknek és a bíróknak és a szakmai kép, érdeképviseleteknek a nagy része ezt támogatja, ezt a közös eszközt. Aztán itt az érthetőségnek a kérdése is felmerült. Nyilvánvalóan gondoskodunk el arról, hogy ez egy lehetőség szerint ért, könnyen érthető joganyag legyen, amit lehetőség szerint mindenki megért. Ez egy olyan követelmény, ami nyilvánvalóan sok nemzeti jogszabályra is alkalmazandó lenne, de hát nem teljesül. Például a német polgári törvénykönyvben vannak adott esetben száz évnél korábban született, száz, több mint száz évvel ezelőtt született szakaszok, és senki se érti már ezeknek a nyelvezetét. Tehát jól érthető nyelvezetű jogszabályt kell alkotnunk a joggyakorlói számára, amely lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztó részletesen tájékozódjon a jogairól. Aztán, amiről még el kell gondolkoznunk, és ide is gondolkodunk róla a parlamentben, az a az a hatálynak a, a változtatása, ezzel kapcsolatban volt egy nagyobb vita. Ez, e, ugye itt nyilvánvalóan ez elsődlegesen az elektronikus kereskedelemnek a problémája. Ez egy teljesen új piac, amely alapvetően az elmúlt tíz évben jött létre, úgyhogy mindenképpen megfontolandó lenne, hogyha itt az első jogszabályokat megalkotjuk, első jogszabály rendelkezéseket, akkor ezen az új piacon, ezen az új területen is teszünk valamit, és az utolsó szempont, amit említenék, az egyéb intézkedések, például egy adatbanknak a felállítása, illetőleg egy modellszerződésnek, standard szerződésnek a készítése, ezek nyilvánvalóan értelmes kísérő intézkedések lehetnének, ugyanis Nyilvánvalóan az opcionális eszköznek az alkalmazásakor nyilvánvalóan a standard szerződés az nem helyettesítheti a konkrét szerződést minden egyes esetben. Tehát mindenképpen egy olyan javaslatot kell elfogadnunk, ami a fogyasztóvédelem maga szintjét biztosítja, ennek az árát nyilvánvalóan a vállalkozások fogják majd megfizetni, de hát adott esetben egyszerűbb számukra, hogyha nem 28, hanem csak két jogrendel kell dolgozniuk az európai egységes piacon, és azok számára, akik itt akik határokon átívelően kereskednek számukra. Ez egy magas, magas küszöb lesz, de mindenképpen az európai fogyasztók tömegei számára ez lesz az előfeltétele annak, hogy a fogyasztóvédelemnek a szintje jelentős mértékben javuljon, és az európai jogszabályok által biztosított minimum követelmények azok teljesüljenek, és ez talán a fogyasztók számára akkor egy jelentős javulást hoz magával. Úgy gondolom, hogy kommentárként az európai eh, parlamenti előadó szemszögéből nekem ennyit kellett elmondanom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves Léne kolléga úr, a dolgokat körbejártuk, a problémás területeket körbejártuk, és most így nekem kicsikét eh, nehezemre esik, hogy tovább vigyem a szót, tovább fűzzem a szót, de hát ez még nem a befejező hozzászólás. Nagyon szép, hogy itt a dolgoknak a eszenciáját kicsikét levontuk, ami közelebb visz minket a megoldáshoz is, úgyhogy tovább is adnám a szót azzal a kérdéssel, hogy nem kellene-e erősebben összpontosítanunk a jogszabályban az online kereskedelemre. Talán ezzel kapcsolatban érkeznek még kommentárok, de elsőként Zeniodis professzornak adnám meg a szót, hogy a éppen felmerült kérdésekre választ tudjon adni. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem csak, nekem csak egy kérdést címeztek, de hogyha akarják, akkor válaszolhatok a többi kérdésre is, de hát szerintem nálam sokkal szakértőbb előadók is vannak is. A lengyel képviselőnek a kérdése az idővel kapcsolatos. Tehát, hogy miért várjunk, miért ne tegyük ezt meg most én tulajdonképpen másként értelmeztem ezt az idő elemet. Azt mondtam, hogy hosszú távon kell eh, gondolkodni. Eh, eh, képzeljük el, hogy ez az eszköz milyen fajta harmonizációt hozhat, és annak milyen haszna lenne. Ez lehet horizontálisan elterjeszteni, tehát nem csak a határokon átnyúló, hanem a belső országon belüli kereskedelemre is hatással lenne. De beszélhetünk az idő elemről a mai kontextusban, tehát hogy mennyi ideig tartana ez ez nem azt jelenti, hogy ölbetett kézzel eh, gondolkodjunk ezen, hanem minden nap dolgozni kell rajta. De azért eh, legyünk realisták. Ez egy hatalmas projekt a hosszát illetően, és nagyon összetett feladat. Hogyha mindenki eh, minden egyes részletével ismerős lenne, akkor is a tanácsi munkacsoportnak hosszú időre lenne szüksége, hiszen 27 tagállam, amelynek különböző, ugyanakkor hasonló jogi hagyományai vannak, és az utóbbi hónapok tapasztalatai alapján én azt mondanám, hogy lassan haladjunk, de hát nem lehet másként tenni a tagállamokkal, és ez az kontraproduktív lenne. Tehát jobb megengedni az összes új gondolatot az elején, a végén inkább helyesnek kell lenni, mint gyorsnak, a piac tud még várni, és tulajdonképpen mi vagyunk azok, akik szkepticizmust megfogalmaztunk itt és más fórumokon is. De hogyha mindenki ugyanazon az, ugyanazt az oldalt, ugyanazon az oldalon állna, akkor is még három-négy soros elnökségre lenne szükség, hogy a tanácsban eredményre jussunk. Talán E, ezt az időt fel lehetne használni arra, hogy begyűjtsük az összes e, információt, és a tanácsnak, a bizottságnak és a e, parlamentnek együtt kell működnie. Még hosszú az út, de optimista vagyok, és hosszú távon szeretnék gondolkodni, hogy láss, lássuk tényleg a hasznát ennek a projektnek. Én csak ennyit mondanék megpróbáltok más kérdésekre is válaszolni, de nálam erre ö, ö, alkalmasabb emberek is vannak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, így fogunk eljárni. A két kérdés megválaszolására felkérem a szakértőinket. Sulte Nölke professzor úgy gondolom, hogy szót kér mindenképpen a kérdés megválaszolására. Aztán ugye az egyik kérdés ugye az volt, hogy az állam is használhatja ezt a jogot, illetőleg mi a helyzet az eljárás joggal. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Első kérdés, eh, tudja az állam használni ezeket a szerződéseket? Ugye meg kell néznünk, hogy hogy, hogy miről is beszélünk pontosan, tehát itt ugye a hatálynak a középpontjában az online kereskedelem áll. Én itt most elsősorban a fogyasztónak az oldaláról beszélnék, hogyha az állam a fogyasztó, akkor azt kell, mondjam egyetemben, hogy nem használhatja ezt a jogot. Hogyha azonban ő a szolgáltató, akkor sokkal drámaibb a probléma, ugyanis politikai pártok, alapítványok és nem jó képes egyesületek számára az a helyzet, hogy a tervezet jelenlegi állapotában a vállalkozói szolgáltatói oldal valószínűleg csak akkor fogja használni ezt a szerződést, hogyha ő egy magánszemély, ugyanis nyilvánvalóan így van kialakítva az a joganyag. Tehát az irányelvnek az irányelvnek az előírásait átveszi ugyan az állam, de hát hogyha itt csak egy irányelvről van szó, akkor a konkrét szabályokat azt mondja, a tagállam fogja ehhez kidolgozni a saját jogában. Hogyha itt megnézzük az online kereskedelemnek a területét, akkor nyilvánvalóan itt a vevőkört nem fogjuk tudni megfelelően korlátozni. Sokkal nehezebb a kérdés, hogyha az állam a szolgáltató oldalán lép fel, tehát a szolgáltató fél ebben a szerződésben. Tehát a kérdés, hogy az állam, a közféra szolgáltatóként választhatja-e ezt az eszközt. Például az IB-t nagyon fogja érdekelni, hogyha hogyha az állam kerül a szolgáltatói oldalra, és ő kerül a fogyasztói oldalra, akkor mi történik? Úgy gondolom, hogy a tervezeten egy-két dolgot még át kell dolgozni, hogyha ezt lehetővé akarjuk tenni. A másik kérdés, az jog perjog kérdése, a bírósági illetékesség kérdése. A legtöbb esetben eh, nagyon egyszerű megválaszolni ezt a kérdést, ezt ugye már az elnökünk elmondta. Általában a illetékes és hatáskörrel rendelkező helyi bíróság, tehát a a fogyasztó lakóhelyi szerint illetékes és ott hatáskörre rendelkező bíróság az, aki majd el fog járni, ez a Brüsszel egy rendeletben benne van. Ez nem egy ideális eljárásmód, hogyha a nyilvánvalóan elkerülhetetlen jogvitáknak a rendezését, tényleges rendezését szeretnénk elérni. Ugyanis nyilvánvalóan ebben az esetben az elsőfokú bíróságok helyben fognak eljárni mind a két mind a két szerződő fél számára ez egy nem túl attraktív megoldás. Én úgy gondolom, hogy az eseteknek a nagyon nagy százalékában eh, sokkal jobb lenne egy online vitarendezési eljáráshoz fordulni, és nem a helyi fizikai bírósághoz. És hogyha ez az online vitarendezési eljárás eredményével elégedetlenek a felek, akkor fordulnak csak a rendes bírósághoz. Az utolsó kérdés pedig a bíróság illetékességének és hat, eh, hatáskörének a eh, kérdése itt ugye fölmerül az online vitarendezésnek a előzetes lehetősége is, a alkalmazandó jognak a kérdése, az most kiéleződik-e? A helyi bíróságok, akik nem rendelkeznek specializált szakértőkkel, ők nem feltétlen lesznek képesek összehasonlítani 28 különböző jogrendet. Ő nekik részleteiben össze kell hasonlítaniuk a, fogyasztók, a szerzőfelek által választott jogokat, és azt is ö, mérlegelniük kell, hogy a fogyasztónak a jogállása nem gyengébb, nem rosszabb -e, mint a szolgáltatónak a jogállása. Erre nem feltétlenül lesznek képesek a bíróságok. Ö, nyilvánvalóan nem lesznek képesek kellően alaposan megvizsgálni, hogy a vállalkozó által választott jogrend az megfelele a fogyasztó védelmi szempontoknak. Tehát ez az egész, rend, ez egész rendszer, ez csak akkor lesz működőképes, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, és hogyha a bíróságok illetékességének, hatáskörének a megváltoztatása nélkül megpróbáljuk eh, az egységesség, az egységesülés irányába vinni ebben az egységes európai adásvételi jogban ezt az egész eljárást. Elnök, köszönöm szépen. Most a második ö, szekcióhoz még három hozzászólónk lenne. Neráncis kolléga, Margarita Széderfeld és Staudenmayer professzor. Ebben a sorrendben adnám meg a szót nekik, és elsőként tehát Neráncis kollégának adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok kérdést feltenni, ha megengedi, hanem csak az álláspontomat ismertetném. Örülök annak, hogy szó esett a teljes harmonizációnak a kérdéséről. Már 2010-ben itt Brüsszelben egy konferencián szó volt erről, és örülünk annak, hogy most érkezett ez a rendelet tervezet. Hogyha két egymással párhuzamos rendszert eh, állítunk fel, és választási lehetőséget biztosítunk, akkor nyilvánvalóan ez nagyon összetett vitarendezési eljárásokhoz fog vezetni az adásvételi szerződések esetében, és a jogbizonytalanságot fogja csak összességében növelni, hogyha eh, vitás esetek eh, alakulnak ki, és azokat rendezni kívánjuk ezeket a különböző hozzászólásokból is, ezt a különböző hozzászólásokból is leszűrhetjük. A rendelet második cikkejében találhatóak a fogalom meghatározások. Ennek a cikkenek a kivételével azt kell, hogy elmondjam a szövegtervezetről, hogy hogy a szakértők szerint is így gyakran ugye három felet kell figyelembe venni ennek a jogszabálynak. És azt is elmondták a szakértők, hogy túlságosan részletesek az előírások. És nagyon szigorúak. És az is elhangzott a szakértők szájából, hogy pontosabban meg kellene néznünk, hogy ki kihez is fordul ez a tervezet, ki az, aki majd alkalmazni fogja. Nyilvánvalóan azok, akik több védelmet igényelnek, tehát a fogyasztó a jogászok, az ügyvédek nyilvánvalóan csak akkor nyúlnak majd ehhez a joganyaghoz, hogyha már kialakult egy vita. Ami a rendeletet illeti, azt láthatjuk, hogy töredezett a vételi jog itt Európában, különböző jogrendek vannak, és különböző ügylet, üzleti kapcsolatok is, vállalkozások között, vállalkozások eh, és fogyasztók közötti kapcsolatok is vannak és az is előfordul, hogy a vállalkozások maguk állnak a fogyasztó eh, szerepében. Mindez ahhoz vezet, hogy a rendelet bizonyos ügyleteket lefed, másokat ugyanakkor nem. Tehát a kérdés az, hogy az adásvételi jognak ez a fajta töredezettsége, eh, ez mennyiben segíti a jogbiztonságot? és mennyiben segíti a jogbiztonságot a részes feleknek a jogválasztási lehetősége, tehát az a lehetősége, hogy meghatározzák az alkalmazandó jogot. Úgy gondolom, hogy ezt akár veszélyesnek is tarthatjuk a jogbiztonság szempontjából itt az Európai Unióban. Aztán vannak itt számszerű különbségek is, azok között a vállalkozások között, akiket lefedez a rendelettervezet, és azok között, akiket nem fed le ez a rendelet. El kell, hogy mondjam, hogy itt adott esetben az értékküszöbökkel is foglalkozni kell, hiszen azok változhatnak az infláció függvényében. meg kell nézni, hogy milyen viszonyban áll más fogyasztóvédelmi eszközökkel ez a rendelet. Itt már volt szó a Bécsi vételi konvencióról, tehát az ENSZ vételi jogról, és a fogyasztóvédelmi irányelvről is, a tisztességtelen egységes piaci piaci magatartásokat illető irányelvről, mindezek Tehát itt különböző irányelvek, jogszabályok vannak, amelyek számomra sajnos nem teszik lehetővé, hogy mindenben egyet értsek léne elnök úrra. A régi szöveg tervezet is már egy jogbizonytalan helyzetben hagyott minket az adásvételi szerződések esetében. És úgy gondolom, hogy az új, új tervezetnek a hozadéka az kell, hogy legyen nő a jogbiztonság. Köszönöm szépen a következő hozzászólónk, Szedefeld kolléga Svédországból. Köszönöm szépen, elnök úr, svéd szemszögből azt kell, hogy elmondjam, hogy a rendeletet fontosnak és szükségesnek is tartjuk, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy a határokon átívelő kereskedelemnek a volumene növekedjen, növekedhessen. Ugyanakkor ezzel egyidejűleg a jelenleg asztalunkon lévő tervezetben látunk olyan pontokat, amiket tovább lehet fejleszteni, egyértelműbbé lehet tenni. Különösen abból az okból, hogy attraktívabbá tegyük a felek, a részes felek számára az európai adásvételi jognak az alkalmazását. Ugyanis hiába hozunk olyan jogszabályt, amit aztán utána nem használnak. Tehát a kérdés az, hogy akarják-e majd alkalmazni az ügyletnek a részes felei ezt a joganyagot. Úgyhogy van itt néhány pont, ami legalábbis svéd szempontból ehhez szükséges lenne. Először is a jogszabálynak a, a szintje, és a minősége. Nyilvánvalóan a ügylet részes felei között fogyasztóvédelmi szempontból egy kiegyensúlyozott helyzetet kell, hogy teremtsen ez a az új jogi eszköz. Legalább olyan szintet kell teremtenie, mint a nemzetközi vételi jognak. És nyilvánvalóan egyértelműnek kell lennie, hogy hosszú távon is használni lehessen a legkülönbözőbb területeken akár a boltban való vásárlásról, akár az online kereskedelemről van szó. A másik dolog, amit fontosnak tartok, az az, hogy a jogszabály közérthető legyen. Erről már nagyon sok előttem szóló beszélt a szerződő feleknek, hogyha a nemzeti joguk és az európai jogi eszköz alkalmazása között döntenek, akkor nyilvánvalóan tudniuk kell, hogy döntésük milyen következményekkel jár. Hogyha ugyanis nem értik meg egymást és a joganyagot eh, a szerződő felek, akkor nyilvánvalóan annak alkalmazásáról le fognak mondani, el fognak attól tekinteni. Tehát nyilvánvalóan közérthetőnek, egyszerűen megfogalmazottnak kell lennie az új joganyagnak. És még egy pontról szólnék, nevezetesen arról, hogy ebben a jogszabályban szükséges megfelelő korlátozásokat és súlypontokat is helyezni. Tehát fontos a hatáját pontosan megfogalmazni, és világossá kell tenni azt is, hogy mi az, ami nem tartozik ennek a jogszabálynak a hatájába. Ezt nyilvánvalóan szintén közérthető módon kell majd megfogalmazni. Zárásképpen pedig engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a rendeletnek jogi szempontból a gyakorlatban végrehajthatónak kell lennie. Tehát nyilvánvalóan a rendeletet majd alkalmazni kell a gyakorlatban, világos szabályokat kell tehát alkodni, mi az, ami a hatája alá tartozik, mi az, ami nem tartozik a hatája alá, és melyek azok az esetek, amelyekben a nemzeti jog élvez az alkalmazásban elsőbséget. Hogyha hogyha mindezeket a kérdéseket tisztázza a rendelet, akkor nyilvánvalóan fennáll annak a lehetősége, hogy a szerződő felek ténylegesen az új egységes európai adásvételi jog alkalmazása mellett döntenek. Ha ezek a kérdések tisztázatlanok maradnak, akkor végső soron teljesen értelmetlen próbálkozás mindaz, amit itt teszünk. Ez a mi svés perspektívánk, és előre örülünk már a további együttműködésnek és a további tervezeteknek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Staudenmayer professzor nagyon sok téma elhangzott, minden egyes témához hozzászólhat, nyilván érdekel minket a véleménye, különösen két kérdésben. Az egyik az erősebb összpontosítás bizonyos területekre, különösen az online kereskedelemre, ahogy az előbb elhangzott, illetőleg az Európai Uniós Szerződés 114-es cikkeiben rögzített jogalap. A kérdés az, hogy a bizottság szemszögéből ez a jogalap hogy néz ki, de hogyha természetesen más kérdésekhez is hozzá akar szólni, ehhez is szívesen megadom annak a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr. Négy dologról beszélnék, arra a kettőre válaszolnék először, amit felvetett. Először is Lord Bowness és Sir Ellen említették az első körben, az, hogy a brit kormányzat valóban a ...43 véleményt kapott, hiszen a gyakorlati tapasztalatokat gyűjtötte be. Ezeknek körülbelül a fele, 23 gyakorló jogásztól érkezett, mindegyik negatív volt. A 43 összes beérkezett vélemény ernyőszervezetektől, a tudós világból, jogászoktól, cégektől érkezett, és nekem az volt igazán érdekes, és ez lenne az első válaszom, hogy volt két vélemény, amely a kisvállalkozások érdekvédelmi szervezetétől, illetve a brit kereskedelmi konzorciumtól érkezett. Ez a két szervezet szinte teljes egészében lefedik a brit kiskereskedelmet a, a kis szereplőktől a legnagyobb láncokig. És mindkettő igen pozitívan számolt be a tapasztalatairól illetve mm, a véleményéről. Miért van ez? Nagyon érdekes ez. Talán az Egyesült Királyság az, az e, uniós tagállam, ahol a legtöbb nem brit állampolgár vásárol online. Ez a két szervezet, amely a brit kiskereskedelem teljes egészét lefedi, nyilván óriási lehetőségeket sejt ebben, szeretnék ezt továbbfejleszteni, ezért szeretnék eh, a közös európai adásvételi jog bevezetését látni. A második kérdés a jogalap kérdése. Eh, Léne úr említette, hogy a három jogi szakszolgálat eh, megerősítette az Európai Bizottság választását, a 114-es cikket, de ettől függetlenül nem akarom elkerülni a beérkezett kérdést. Hogyha az Európai Bíróság esetjogát vizsgáljuk a 114-es cikkel kapcsolatban, mint az Európai Bizottság eh, jogszabályalkotási javaslatainak jogalapja, akkor a kereskedelem konkrét vagy esetleges akadályainak leküzdéséről beszéltünk. Ebben az esetben hiszem ezt, e, ezt egész egy, egyszerű bizonyítani, vagy megmutatni, hiszen a e, B2C, azaz a magánszemélyek és vállalkozások közötti szerződéskötésekről e, beszélünk, akkor olyan területeket is érinthet ez, amely nem közösségi jogot érint, vagy nem közösségi jog alkalmazását, ahol azonban igen komoly különbségek vannak a kötelező érvényű jogi szabályok tekintetében, ami akadályt képez a kereskedelemben. Az Európai Bizottság azt is megmutatta, hogy ez komoly költségekkel járt, egy átlag cég esetében egy országban, ha exportálni akar az unión belül, akkor körülbelül 10 ezer euró jelent ez országonként online kívánja ezt tenni, az plusz még 3000 euró. Hogyha ezt megszorozzuk, felszorozzuk 5 7 10 akkor könnyen meghagyjuk egy kisebb cég éves forgalmát. Tehát ezek eretentőek lehetnek ezek az extra költségek. Ez azt jelenti sok kereskedő számára, hogy inkább nem exportálnak, vagy egy-két országba, tagállamba exportálnak összesen. Ugyanilyen költségekkel számolhatunk vállalatok közötti adásvételek esetében is. Tehát jogi, gazdasági akadályokat is felsorolhatunk, mint a végfogyasztó cégek, illetve vállalkozások közötti adásvételek szerződésében is. Így tehát a 114-es cikk alkalmazása teljesen indokolható. Léne úr szintén említette már a második összetevőt, a 352-es cikk jogalap csak kiegészítő jogalapként funkcionálhat. Az Európai Bíróság esetjoga ezt mutatja folytonosságában, csak akkor lehetséges, hogy a 114-es cikk valamiért nem megfelelő. Az Európai Bizottság pedig pontosan úgy olyan javaslatot ö, ö, nyújtott be, hogy ezeket a célokat érjük el. A hatályt úgy alakítottuk, tehát a B2C ö, és KKV szerződések, adásidőli szerződések körét, hogy pontosan azokat az eseteket célozzuk, ahol problémák léphetnek fel, tehát a cégek között például nem találtunk ilyen problémákat, ezért erre nem terjed neki a hatája. Hogyha Ha a 152-esen elgondolkozunk, csak tényleg elméletben, akkor megint csak megvizsgáljuk az Európai Bíróság esetjogát, itt az európai részvénytességi formával kapcsolatban. Itt két folyamatban lévő ügy is van. Olyan új jogi személyekről beszélünk, amelyek létrejönnek például egy európai részvénytársasági formában létrejövő új jogi személy iség miatt nem kell teljesen lépíteni egy céget, és újrakezdeni nulláról, hanem foghatják az, ezt az egyik tagállamban létrehozott európai részvénytársasági formát, amelyet egy másik tagállamban is alkalmazhatnak. Vagy ebben a folyóügyben például a szellemi tulajdonjog problémájára vetítve, ez azt jelenti, hogy mindenki eh, a saját tagállami jogában csak a jogszabály alkottuk, eh, hozhattak létre ilyen fórumot. Hogyha lesz egy ilyen fórum, eh, amely egész Európára vonatkozik, a 352-es alapján, hát ez teljesen rendben van, ez is megfelel az Európai Bíróság és egy jogának. A mi esetünkben azonban teljesen más a helyzet. Nem egy európai adásvételi szerződést, nem egy új jogi formát, formulát hozzunk létre. Nem, két szerződő félnek, akik egy adásvételi szerződést kedvük szerint alakítanak, új szabály keretet teremtünk, hiszen a hatályos jogszabály teljesen világos, hogy micsoda. Egy újabb szabály csomagot teremtünk, amely a tagállami jogon belül alkalmazható. Tehát a 352-es kiegészítő jellegű, és hogy ezt próbáltam magyarázni, ebben az esetben nem alkalmazható. Krieger úr utalt a fogyasztó választására, választási lehetőségére. Lehet, hogy valamilyen félreértés erről van szó. Mi a sajtóközleményben soha nem mondtuk azt, hogy a fogyasztó választhat az európai jog és a tagállami jog között. Valószínűleg azért, mert a kereskedő mondhatja meg, az eladó, hogy ezeket a termékeket határon átnyúló módon csak a közös európai adásvételi jog alapján tudom felajánlani fogyasztónak, akkor milyen választási lehetősége marad? Az a választási lehetősége marad a fogyasztónak, hogy nem vásárolom meg ezt a terméket. Lehet, hogy elmegy a sarki boltba, mert ismeri a sarki eladót, ott jó a tapasztalata, vette egy terméket, aztán hibásod a termék, visszavittem, kijavították, visszacserélték, teljesen elégedett volt, bízik ebben a személyben, vagy szeretne személy egy konkrét személlyel szemtől szembe találkozni, hogyha még sives a termék, azt visszavihesse, becserélhesse. Akkor menjen el a sarki boltba, lehet, hogy 10%-kal drágább lesz a termék, de hogyha ez fontos a fogyasztó számára, ez az ő döntése. De mit tehet? Behásárolhat online, a közös európai adásvételi jog alapján 10%-kal olcsóban, hogyha az ár fontosabb számára. Vagy mondjuk egy márkás termékről van szó, amelyben bízik és akkor lehet, hogy az ár fontosabb számára. Tehát ez a fogyasztó döntési lehetősége. A fogyasztó választási lehetőségi körét kiterjesztjük egy új területre, amivel most nem rendelkezik, valószínűleg versenykép, nagyobb verseny miatt olcsóbb árak közül válogathat, de még mindig elmehet a sarki boltba. Ha a fogyasztó a a közös európai jog választásával sokkal kisebb védelmet élvezne, sokkal rosszabb helyzetbe kerülne, mint a tagállami jog kereteiben, az semmiképpen sem lenne kielégítő megoldás. Az európai új adásvédeli jogrend mindenképpen legalább tagállami szintű védelmet nyújt, és olyan fogyasztóvédelmi szintet, amely összehasonlítható, vele, vagy sok esetben magasabb szintű, mint a tagállami jogszabályok által biztosított védelem. Tehát nem csak olcsóbb terméket választhat, több termék közül választhat, hanem jogi szempontból sem járhat rosszabbul. Tehát a fogyasztónak, fogyasztó mindenképpen nyer. Egy olyan választási lehetőség, olyan lehetősége bővül a, a választási lehetőségek köre, amelyel most nem rendelkezik, a Róma 1-es rendelet 6-os cikk 2-es bekezdése a artal eh, értelmében eh, hasonló lehetőséget élvezhet, de most és jogilag az új lehetőséggel eh, jogilag semmiképpen sem veszít, de gazdaságilag mindenképpen nyer ezzel az új lehetőséggel. Ez volt a harmadik válaszom. Negyedik válaszom, többen felvetették ugyanis, a Fugenauer professzor által elmondottakra reagálva, Lord Bowness is említette, illetve az elnök úr, az online fókuszáltságát ennek a javaslatnak. Először is Fugenauer úr elemzéséből idéznék röviden, hiszen ez nagyon érdekes volt számomra. Azt mondta ugyanis, hogy a megfogalmazása ennek az adásvételi jogszabálynak jó kompromisszum a különböző európai megfogalmazási jog eszi megfogalmazási hagyományok között. Ez roppant érdekes, mert pontosan így kellene kinézni egy jó uniós jogszabálynak. Nem lehet egy tagállam jogszabály megfogalmazási stílusát teljes mértékben átvenni, hiszen valahol meg kell találnunk az arany középutat. Szerintem ebben az esetben ez pontosan így történt, ahogy azt Foganauer professzor is megerősítette. Mik a gyengeségei a szövegnek? Itt megint csak idéznék, németül kell idéznem, mert eredeti nyilatkozatra van szó, remélem hogy a tolmácsoláson keresztül is átjön, hogy milyen érzelmek munkálkodnak mögötte. So geht es wirklich Így nem lehetséges ez, de hát akkor mit tegyünk? Mióta ezt a kérdést felvetettük, azóta a jogirodalom gyakorlatilag már kisebb fajta könyvtár méretűre nőtt a tervezettel kapcsolatban. Számtalan és hálásan befogadható javítási megoldás érkezett meg a különböző könyvekben. Ugyanakkor jelentős hangok megoldásokat, javaslatokat fogalmaztak meg a javításra. Ugyanakkor senki sem, legalábbis akit mi ismerünk, senki sem tette le a garast, amellett, hogy a tervezetet változatlan formában fogadjuk el. Tetták. Na, talán már kitalálták, hogy ki mondta ezt. Lehet, hogy a, követ, a közös európai adásveteli jog vitája során történt ez. Otto von Dörthét tette ezt 1889-ben. Amikor az a, a polgári jogot, német polgári jogot kialakították, büntetőkönyvet, vagy törvénykönyvet kialakították, polgári törvénykönyvet. Nos, a megfogalmazást illetően. Ez azt jelenti, hogy a törvényeken lehet javítani, és pontosan ezt akarom itt mondani. Tehát alapvetően itt olyan helyzet van, itt, és visszatérnék Similnedes professzorhoz, amikor eh, a soros elnökség kétszer találkozott, akkor nagyon jó javaslatok voltak arról, hogy a tízes fejezetnek a megfogalmazásán hogy lehet javítani, pedig csak a tízesről volt szó. Tehát eh, alapvetően később foglalkozhatunk a hatály kérdésével, és aztán eh, lehet az online kereskedelem korlátozásával eh, vitatkozni, de lehet, hogy ez túl korai lenne hiszen <clears throat> vissza kellene akkor térni a hatály kérdésére. De igazából a kérdés az, hogy a javaslaton és a bizottság javaslatán is lehet javítani. És Simon az professzor azt mondta, és itt megint igézem, hogy a tanács, a bírlam, parlament és a bizottság javítson ezen. Köszönöm szépen a figyelmet. Herzlichen Dank, Herr Professor Staudenmayer. Köszönöm szépen Staudenmayer professzor úr a, a megjegyzéseit. Egyrésztről véleményem szerint ma az a szükséglet mutatkozott meg, hogy legyen egy közös európai adásvételi jogunk. Legalábbis ahogy én hallottam, különösen erre az online kereskedelem területén van szükség. Ugyanakkor nagyon sokrétű, nyitott kérdést hallottunk ma, amiket nem tudtunk kimerítően megválaszolni. Hogyha pedig jól értettem Staudenmayer professzor urat, aki a német polgári törvénykönyv elfogadásának idejére utalt, én az öt, a polgári törvénykönyv öt könyvének egyikét, azt az én szülővárosomnak a szülöttje dolgozta ki, és az ő visszás munkája miatt egy másik másik bizottságot kellett felállítani a könyv kidolgozására, míg végül aztán évtizedek után 1900-ban elfogadták ezt a törvénykönyvet. A kérdés tehát az, hogy hogyan tudjuk elérni a célunkat, hogyan tudjuk megoldani a problémákat, mivel erre én nem tudok választ adni, ezért talán megadnám az egyik társelőadónak ezt a szót arra, hogy ő adjon ezekre záró megjegyzéseiben választ. Köszönöm szépen. Zensburg professzor úr, köszönöm szépen az ülés levezetését, és a második szekció kitűnő moderálását, miután Staudenmayer úr már gyakorlatilag levonta a lényegi következtetéseket, és elmondta a bizottság szemszögét, nehéz ugye elmondani, hogy mit tegyünk. Ugye a bizottság javaslatot tesz, aztán a társjogalkotók, a parlament és a tanács elfogadják a, jog, a jogszabályt. Nyilvánvalóan nem emlékezünk a jogalkotási folyamatra, amikor a bizottsági javaslat egy az egybe átment, nyilván változni fog a javaslat, egy folyamatos vitában állunk. Ugye itt folyamatban lévő munkáról beszélünk. A probléma ugyanakkor e, az az, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a vitákkal, a hozzászólásokkal ahhoz, hogy a végén jobb minőségű jogszabály szülessen. Én nagyon hálás lennék, hogyha ez lenne az eredmény a nemzeti parlamentek képviselőinek véleménye és a szakértők véleményei itt mindenképpen teret kell, hogy kapjanak. Nekünk az a Ugye az történt, hogy a két társ előadó most egy munkadokumentumot önök elé terjesztett, ezt önök ma megkaphatták, és a szándékunk az, hogy tavasz elején, februárban, márciusban, az elkövetkezendő évben előállunk jelentésülnek egy első tervezetével, amelyben bizonyos tendenciák már mutatkozni fognak, például e, az alkalmazás területével, a hatállyal kapcsolatban. És megpróbáljuk kezelni azokat a problémákat, amik a munkadokumentum kapcsán felmerültek, adott esetben alternatív megoldási javaslatokat is felmutatva. És nyilvánvalóan akkor lesz egy további munkafázis is, amikor az érintett felekkel informális eszmecserét és minden érdekelte inf- e, informális eszmecserét folytathatunk. És aztán az ír eh, soros tanácsi elnökséggel is tárgyalásokat fogunk folytatni arról, hogy hogyan tudjuk folytatni ezt a folyamatot együtt működve a két eh, társ jogalkotó között. Eh, amit én ezzel kapcsolatban megígérhetek, és ez a mi szándékunk itt a házban az az, hogy a jogalkotási munkát nagyon nagy gonddal fogjuk folytatni, hogy a végén egy olyan jogszabály szülessen, amelynek sikere van. Mi nem akarunk holt jogot teremteni, hanem egy olyan jogot akarunk, amit használnak, elfogadnak, aminek nagy az attraktivitása, ami használható is, elfogadható, és ehhez nyilvánvalóan megfelelő időre lesz szükségünk. Zensburg professzor úr beszélt arról, hogy mennyi időre van szükség egy olyan jogszabálynak a megalkotásához, mint a német polgári törvénykönyv. Valószínűleg ennyi időre talán nem lesz szükségünk az egész hiszen nem egy ekkora kiterjedt jogterülettel a polgári joggal kell foglalkoznunk, hanem annak egy korlátozottabb részterületével, az adásvételi joggal. De hát tudjuk, hogy ezzel a projekttel és a projekt tartalmával kapcsolatos viták már a 80-as években, tehát nagyon régen elindultak. Annak idején, a 80-as, 90-es években a szakbizottságban már megtörténnek az előkészítő munkák, tehát itt is már évtizedekről beszélhetünk, ami az előkészítő munkákat illeti. Úgy gondolom, hogy most jött el az a pont, amikor megérett az idő arra, hogy egy felhasználható joganyagot alkossunk. Ami a további eljárás illeti, szeretném bejelenteni, hogy a szakbizottságunk néhány nappal ezelőtt úgy döntött, hogy az elkövetkezendő évben a maihoz hasonló konferenciát fog rendezni az év második felében, ahol is beszámolunk az előrelépésekről, a fejleményekről, és akkor remélhetőleg gyümölcsöző eszmecserét folytathatunk önökkel, a nemzeti parlamentek képviselőivel és reméljük, hogy a jelenlegi eszmecserét akkor tovább tudjuk majd folytatni, és kölcsönösen gyümölcsöző eszmecserére kerülhet sor, eh, ami a javaslatoknak az érdemét, a tartalmát eh, illeti és ez majd javítani fogja végsősorban a jogalkotású minőségét. Szeretném kifejezni köszönetemet önökkel szemben, hogy ellátogattak ma ide hozzánk, részt vettek ezen a konferencián, és engedjék meg, hogy zárásképpen még meghívjam önöket egy fogadásra, amit mindjárt megmondom, hol tartunk, az Antal József épületben, a Jan épületben, ez az az épület, amit úgy érhetnek el, hogy átmennek a hídon, és utána majd a baloldali folyosón tovább mennek, a titkárságunk dolgozói megmutatják majd, hogy merre kell haladni, és ott beszállnak a liftben, ebben az épületben, és lemennek a második emeletre. Nagyon örülnék, hogyha önök közül még néhányak arcát ott láthatnám a fogadáson. Köszönöm tehát, hogy megjelentett, köszönöm szépen, hogy támogatnak minket, és köszönöm a hozzászólásaikat.